After it's so crowded, we can start. Ha már ennyire összejöttünk, akkor el is kezdhetjük. Akkor most a számvevőszék külön jelentésére térünk rá a városi tömegközlekedési projektek, amit az EU támogat. Nyolc országban vizsgálta korábban egy jelentés keretében regionális repülőtereket. Ez egy katasztrófa volt, ugyanis ezek a repülőtereket alig használták ki, naponta egy vagy két járat fordult meg, vagy egyáltalán egy se, vagy amit beütemeztek, az sem repült be, úgyhogy végül is aztán a városi tömegközlekedés került a homloktérbe, hogy ez indokolt volt-e vagy sem, ezt most meg fogjuk hallgatni. A számvevőszék részéről Ivanova asszony elfáradt hozzánk, erről, hogy erről a jelentésről beszámoljon, úgyhogy meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen. Az Európai Parlament korábbi tagjaként, képviselőjeként nagy örömmel szolgál, hogy itt lehetek, és a számvevőszék részéről én fogok beszámolni az EU által támogatott városi tömegközlekedési projektek eredményességéről, és köszönöm a meghívást a közlekedési és idegenforgalmi szakbizottság részéről. Remélem, hogy ez a jelentés nem lesz olyan rossz, mint a korábban említett. Miért is választottuk ezt a témát? A számvevőszék az EU lakosságának fokozott városi koncentrációjára való tekintettel választotta ezt a témát, és az EU-nak évente 80 milliárd eurójába kerül a városi közlekedési zsúfoltság. A városi közlekedés vagy mobilitás az összközlekedés szennyezés 20%-át, 20%-áért felelős, a zaj szennyezésnek pedig a 8%-áért. Az EU 10,7 milliárdot fektetett tömegközlekedési projektekbe a regionális és a kohéziós alapkeretében keretében átépítés, korszerűsítés, a metró, villamos, busz csatlakozások kibővítése, az informatikai rendszerek voltak a támogatott tevékenységek, éppen ezért a jelentést úgy szerkesztettük meg, mint ami a teljesítményre összpontosít, tehát nem a projektek jogszerűségére vagy megfelelőségére, hanem a megvalósítást és a hatékonyságot, hatásosságot vizsgáltuk. Ebben az összefüggésben a három fő kérdést vizsgáltunk. Egyrészt a projekteket a terveknek megfelelően valósították meg, másodszorban a szolgáltatások megfeleltek-e az igénybevelők igényeinek, és a forrásokat az eredetileg szándékoltnak megfelelően használták-e fel öt tagállamot, Spanyolországot, Franciaországot, Olaszországot, Portugáliát és Lengyelországot vizsgáltuk. Ez az öt ország a városi tömegközlekedési támogatás 50%-át kapták 2013-ban 26 projektet vizsgáltunk, ezeket mind a regionális alapból, vagy a kohéziós alapból társfinanszíroztunk ebben az időszakban, tehát 2013-ban. A jelentés második mellékletében láthatók ezek a részletek, amit kiosztottunk az ülés előtt. Nézzük a megállapításainkat. Az auditált projektek többsége fizikailag a projekt specifikációknak megfelelően valósult meg. Négy városi tömegközlekedési projekt a portugál metró meg, vagy meghosszabbítási projekt három évet vett igénybe a földkisajátítás miatt, ami annak ellenére, hogy az önkormányzati tulajdonban volt. És két projekt esetében lépték túl a költségvetést, így például egy lengyelországi metróállomás esetében 22 százalékkal haladták meg a költségvetést, azaz 47 millió euróval a kedvezőtlen talajviszonyok miatt. Amúgy a projektek a második szempont tekintetében minden esetben megfeleltek az igénybevevők igényeinek. Portugáliában például mm, egy olyan esetet is láttunk, ahol is a metro üzemeltetését a szolgáltató hoz szorosabban kapcsolták, ez egy nagyon üdvözlendő bevált gyakorlat. Ezen kívül az auditunk megállapította, hogy a projektek két harmadát nem megfelelően használták fel. A 18. oldalon a négyes ábrán látható, hogy nagyon nagy eltérés volt a tervezett és a tényleges igénybevétel között egyes esetekben, és természetesen ez összefügg a szociális, gazdasági és környezeti előnyökkel, ami a zsúfoltság csökkentését illeti. Ezek az elemek általában ezeket az elemeket nem tartották kellően figyelembe a projektek irányítói, avagy a hatóságok. Még egy dolgot szeretnék hangsúlyozni, az ajánlásunkat. Véleményünk szerint a bizottság nagyon fontos szerepet játszott ezekben a projektekben, ugyanis a legtöbbet nagyszabású projektnek tituláltak, és ezért a bizottság jóváhagyásához voltak kötve. A az egyik konkrét ajánlásunk az volt, hogy a bizottság követelje meg a menedzsment eszközök meglétét a szolgáltatási színvonal ellenőrzésére, illetve az igénybe vevők elégedettségének mérésére, amikor már működik a projekt. És a bizottság írja elő egy minimális mutató számkör alkalmazását a támogatási megállapodásokban. Ezen kívül a bizottságnak elő kellene írnia a várható igénybevevők számának becslését, illetve ennek alaposabb elemzését. A közlekedési módozat megválasztását pedig egy összehasonlító elemzéssel kell elvégezni. Ezen kívül a városi projekteknél a bizottság írja elő az átfogó mobilitási követelményt. A tagállami hatóságok feladata ezeknek a kérdéseknek a kezelése, amikor ilyen közlekedési projekteket valósítanak meg. A megvalósult intézkedésektől azt várjuk, hogy hatékonyabbá váljon a tömegközlekedés az európai városokban. Remélhetőleg a megállapításaink hasznosak lesznek a parlament számára is, különösen az jelen szakbizottság képviselői számára, valamint a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottság számára. Én várom a kérdéseket, és remélem, hogy a jövőben is együtt tudunk majd működni, amikor a döntéseiket meghozzák. Köszönöm a figyelmüket. Jobban hangzik minden esetre az eddigi beszámoló, mint a regionális repülőterekről szóló. Van de Kamp úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon nagy örömünkre szolgál mindig körünkben üdvözölni korábbi kollégákat. Néhányan közülünk nagyon örülünk, amikor a számvevőszai képviselői elfáradnak hozzánk. Két megjegyzésem lenne azonban. Először is a demokrácia kritériuma olyasmi, amit a szék mindig is számon kér az európai intézményeken, a parlamenten és a bizottságon. Másodszorban én ezt a jelentést baráti szellemben, illetve barátságtalan szellemben is olvashatom. A számvevőszék szerintem nagyon jó munkát végez, viszont ez egy eléggé elítélő jelentés. A pénz, az idő és az utasok a három fő kulcspont. Ha megnézzük például a Portugáliáról szóló részt, ahol messze elmaradt az utas létszáma vártól, akkor ez eléggé aggasztó. Remélhetőleg ebből azonban komoly tanulságokat tudunk majd leszűrni a kérdésem a számvevőszékhez a következő. Kedvezően mutatják -e be a jelentésben a tényeket, vagy pedig a tényleges helyzet lényegesen rosszabb-e? Köszönöm szépen. Köszönöm, és akkor most kíváncsian várjuk a választ, de hát még egy kicsikét türelmet kérünk. Köszönöm szépen. Én is köszönöm a jelentést természetesen ma délelőtt az a környezetvédelmi ügynökségtől hallottunk már bizonyos intézkedésekről. Ami a közlekedést illeti a e szempontból, a városi közlekedést sem vehetjük ki a körből. Az Európai Unió nak egyfajta hátraléka van a jogalkotásban e tekintetben. Úgyhogy az együttműködések valami keretét kellene teremteni, a, és ez vonatkozik a tagállamra, illetve a tanácsra is, ahol esetleg ellentmondások alakulhatnak ki. A városi közlekedés részben a szubszidiaritás körébe tartozik, úgy gondolom azonban, hogy a jelentés és a bizottság kapcsán el kellene gondolkodni, hogy nem lenne ez szükség jogalkotásra ezen a területen, hogy javulhasson és igazságosabban lehessen a forrás elosztást megvalósítani. Ami a teljes közlekedési ágazatot illeti. Egyelőre nincsenek kérdéseim. Minden esetre még egyszer úgy gondolom, hogy itt a jogalkotóknak van még tennivalója. Köszönöm szépen. Meissner asszony. Von mir aus, vielen Dank erstmal für den Bericht. Én is köszönöm a jelentést, és én is örülök, hogy régi kollégákat ismét üdvözölhetünk. Ami pedig a városi közlekedés illeti, egy megjegyzéssel kezdeném. Úgy gondolom, hogy nem, nincs szükség szigorúbb jogszabályokra, ehelyett inkább egy keretrendszerre van szükség, vagy keret feltételekre, ami a környezet baráti közlekedést illeti. A szubszidiaritásról már hallottunk, Ugyanakkor viszont ezeket a városi közlekedési rendszereket másként és másként kell szervezni, másféle finanszírozási metódusokra van szükség. Tehát abban egyetértünk, hogy a városi mobilitás mobilitás fenntarthatóságán lehetne javítani, ugyanis vannak példák nagyon jó hálózatokra, például a londoni olimpia kapcsán tapasztaltam, hogy mennyire könnyű volt közlekedni, vagy Hamburgban, ahol a jegyvásárlás kiválóan működik. Tehát itt a kérdés talán úgy merülhet fel, hogy rendelkeznek-e valamiféle áttekintéssel, hogy melyek, mely városok szolgálhatnak példaképül, mint környezetbarát közlekedési rendszerek. A zajszintre is gondolni kell. hol vannak jó példák a környezetbarát városi mobilitásra, ami az igénybevevők számára is jó, illetve ami a munkahely teremtés szempontjából is jó. És itt nem csak a levegő minősége, vagy az emberek életminősége a szempont, hanem úgy általában a klíma megfontolások. és azt is meg kéne fontolni, hogy nem kellene -e külön kampányokat folytatni a környezetbarátabb eszközök tekintetében. a például egy kiállítás kapcsán egy, sín, egy kötélpályát építenek, hogy az mennyiben környezetbarát, tehát ilyesmit kellene végig gondolni, milyen tapasztalatok vannak, az elektromos járműveket is szeretném említeni, már délelőtt is említettük, hogy fontos az áram ellátásról is gondolkodni e tekintetben. Itt említettem Hanovert, ahol a napelemek biztosítják az ilyen elektromos töltőállomásokban a áramot. Tehát észszerű lehet ilyen napelemeket felszerelni. Minden esetre azt kell megnézni, hogy mik történtek, milyen jó példák vannak, amiből tanulhatunk, és ez szerintem egyfajta keretfeltételrendszer kapcsán lehetne megoldani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr, előadóként pontosan a mobilitás, európai mobilitás témájában, én úgy gondolom, hogy a városi mobilitás az egyik legfontosabb témája a 20. századnak és a 21-nek is. Egyre nagyobb a városok sűrűsége, a munkalehetőségek, a képzési lehetőségek, a kulturális tevékenységek bevonzák az embereket a városokba, de a mobilitás is rendkívül fontos aspektus, és itt egyre aggasztóbb fejlemények vannak környezetvédelmi, lokális szempontból is, de a klíma felmelegedés szempontjából is nagyon gyakran előkerül ez a kérdés, hiszen a városon keresztül melegszik fel elsősorban a klímánk, ezt mindannyian tudjuk. És néhány apró kérdésem lenne először, is szeretném tudni, hogy ön szerint még mindig elég átlátható ez a projekt, vagy sem? A második kérdésem. Milyen társfinanszírozási fejlesztéseket lehetne elképzelni az infrastruktúrában, például bicikliutakra gondolok, vagy ilyesmikre? Mi, miben kellene itt gondolkozni? Mivel én úgy gondolom, hogy manapság nem folytatunk vitát ezekről a benzin nélküli mobilitási módozatokról, például, mint a bicikliutakról. Vagyis azt szeretném tudni, hogy ön szerint milyen eszköztár lenne a megfelelő a városi szervezés, menedzsment esetében, mit, milyen intézkedéseket kellene foganatosítani, hogy előre is tudjunk tervezni, mivel én úgy gondolom, és ezt konkrétan is meg tudom világítani, hogy miért. Például a városi szennyeződések területén, ugye itt ez a város rendezés számlájára is írható, a város tervezés számlájára. Azt kell elérni, hogy az Európai Unió érdemben foglalkozzon ezzel, vagyis a városi mobilitással egyúttal már a klíma, melegedés, az infrastruktúra fejlesztés kérdéseit is érintjük. A kérdés az, hogy itt milyen beruházásokra van szükség, illetve milyen kultúrabeli, hozzáállásbeli változásra van szükség. Danke sehr. Bruno Gollnisch. Köszönöm Bruno Gollnisch. Merci, monsieur Président. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy kérdésem lenne, és ez egy kicsit ö, ö, talán szokatlan kérdés lenne a kollega felszólása nyomán, és nem kapcsolódik közvetlenül a szám, székhez. Megmagyarázom. Amikor ezzel a dossziéval foglalkoztam, feltűnt az, hogy ö, ugye a városi szállítás közlekedés ö, a mi reszortunk, de az önkormányzatok és a helyi szervek is ezzel foglalkoznak. Nagyon fontos itt a szubszidiaritás elve, de a tagállamoknak mi itt a kompetenciája, vagyis a mi szakbizottságunk ugye nagy infrastruktúra projektekkel foglalkozik, amelyeknek az a célja, hogy a tagállamokat összekapcsolja Európában. Például teljesen legitimnek tekintem azt, ez igenis a mandátumunkba tartozik, hogy például a nagysebességű vasúthálózatok, az észak és a déli európai területeket összekötő vasúthálózatokkal össze, ö, ö, foglalkozunk, például a, a, a Rajna-Róma útvonal. És azt gondolom, hogy ez legitim, még akkor is, hogyha itt esetleg mások ezzel nem értenek egyet, és ugye az elnök úr mondta azt is, hogy a repülőterek fontosak, a nemzetközi repülőterek, ezek is ugye a tevékenységünkbe tartoznak, az Európa Európát és a világot kötik össze, de hogyha most azt vizsgáljuk, hogy Barcelonában vagy Valenciában vagy Firenzében, vagy Krakóban néhány, néhány kilométert ki kell építeni, akkor ez nem Európai Uniós kompetencia, hanem önkormányzati, lokális kompetencia. Ugye gyakran nagyon nagy pénzek fölött rendelkeznek ezek a helyi szervek, és ők jobban meg is tudják ítélni az, az adott helyzetet az adott szakértelmükkel, a villamos vagy egyéb helyi hálózatokban ők jobban tudnak dönteni, és ott teljesen más megoldások is léteznek, mint az európai szintű megoldások. Ugye a járások, a kerületek, az önkormányzatok szerepe nagyon fontos. Szerintünk ez, szerintem ez nem Európai Uniós kompetencia, ezen, ebben a skálában, kivéve akkor, hogyha úgy gondoljuk, hogy mi nekünk mindennel foglalkozni kell, a, a kulturális, a szexuális, meg az összes aspektussal az európai polgárok életében, de hát szerintem ez bolondság őrültség. Danke, Lucy Anderson. Lucy Anderson, köszönöm szépen. A szocialisták és a demokraták jelentéstevője vagyok és egyetértek Kori Modelli észrevételével, hogy ez egy igen nagy kihívást jelent a mobilitás a 21. században. Mégpedig az, hogy olyan városokat építsünk ki, ahol választ adunk az éghajlatváltozásra, de ugyanakkor élhetőek, biztonságosak és tiszták legyenek, ahol az emberek könnyen mozognak egyik helyről a másikra, és a gazdaság is felvirágozhat. Nagy kihívás előtt állunk e tekintetben, egy gyors pillanatfelvétel is megmutatja, hogy milyen nagy út áll előttünk. Van egy-két aggályom a módszertan kapcsán, illetve annak kapcsán, ahogyan az elemzési projektet végrehajtották. Úgy gondolom, hogy jogos a felhasználásra koncentrálni, de és tudom azt is, hogy a szociális, környezeti és más kérdéseket is figyelembe kell venni, de úgy gondolom, hogy sokkal jobban ki kell ezen utóbbi szempontokat kidom, kidomborítani. Rokon szemvezek én a bizottság megközelítésével, szerint, hogy a nagy infrastruktúrális projektekben nem mindig lehet előrejelezni, hogy milyen kihatással járnak ezek majd. De úgy gondolom, hogy például a biztonsági célok, a szociális integrációs célok nem jelennek meg kellőképpen ebben a jelentésben. Értem én és elfogadom, hogy a szerzőknek korlátozott lapmennyisége, állt rendelkezésükre, korlátozott hosszú jelentést írhattak, de ezeket a szempontokat akkor is jobban ki kell emelni. Nézzük csak a hetedik oldalon a táblázatot. A hatodik, hetedik oldalon a táblázatot. Az Egyesült Királyság bizonyos területeken több finanszírozást kapott, mint más területeken, miközben a kohéziós területen persze nem vagyunk sokra jogosultak, de a regionális fejlesztés területén úgy tűnik, hogy igen. Kérdezem ugyanakkor, hogy a 11 projektben, melyben az öt tagállam részt vett, miért nem szerepel az Egyesült Királyság is, illetve hát az öt tagállam között? Az a fontos tehát, hogy a finanszírozásból a legnagyobb hasznot hajtsa mindenki. Ebből a jelentésből egyedül nem e, válik világosra, hogy elég erőfeszítést tettünk-e annak érdekében, hogy mindenki a legnagyobb hatást érje el ezen nagyon nehéz és kihívásokkal teli területen. Tudom, hogy ez itt nem az abszorpciós kapacitásról szól, de amikor az ECE főjelentést elkészítettem, akkor hangzott, akkor elhangzott, hogy ne koncentráljunk, hogy koncentráljunk a jövőben is az abszorpciós kapacitásra. A projektekben nem szabad tehát figyelmen kívül hogy az abszorpciós kapacitás kérdését. Köszönöm. George Bach. Köszönöm szépen. Egy rövid kérdésem volna a közösségi közlekedés kapcsán. Gyakran napirendre tűzzük a közbeszerzési eljárásokat, illetve a úgymond kézevezérleses odaítéléseket, és kérdezem, hogy megvizsgálták-e két eljárást, és rendelkeznek-e adatokkal a tekintetben, hogy az utasok elégedettsége, a komfort és a szolgáltatós minősége tekintetében van-e korreláció a között, hogy közbeszerzéses vagy közvetlen odaítéléses eljárásban kapta-e meg a szolgáltató a szerződést, illetve a fenti szempontok között van-e korreláció vagy sem? Ez egy fontos szempont számunkra. Vannak olyan tagállamok, akik, és ez bennünket a harmadik vasútcsomag miért érdekel különösképpen, a közbeszerzés útján járnak, mások pedig a közvetlen szerződéskötés útját járják. Köszönöm. Én magam is felírtam magam a listára, de nem előtte még Golnis képviselő. Golnis képviselő, tessék parancsoljon. Illetve Golnis úr, hogyha egyetlen város nem akar pénzt kapni, akkor az Európai Unió nem is játszik majd semmi szerepet. De az meg elfogadhatatlan, hogy, az, hogy valaki az európai pénzeket elfogadja, de utána azt mondja, hogy a pénz jó lesz, de ne szóljatok bele semmibe sem. És az, hogy az Európai Bizottság a városi közlekedéssel is foglalkozik, erre azért is fontos van, mert a városi mobilitás változása nélkül az éghajlat célokat sem lehet elérni. De nem mondhatjuk azt, hogy az éghajlat célok szépek és jók, de nem törődünk az, hogyan lehet őket elérni, mégpedig azért nem, mert a városi közlekedés az éghajlatot károsító kibocsátások 70%-ának felel meg. Tehát a városi mobilitás megváltoztatása nélkül az EU éghajlat céljait nem érjük el. Hogyha valaki komolyan veszi ezeket a célokat, az komolyan kell, hogy vegye ezeket a a városi közlekedést. Elmondom, hogy az én városom Berlin mit tett. Tíz évig azt állították, hogy az Európai Unió semmi pénzt nem ad a közösségi közlekedés támogatására. Csak az útépítésre mondogatták. Mondták, hogy szívesen támogatnánk a közösségi közlekedést, de a hülyék ott Brüsszelben nem adják a pénzt, és ezért kénytelen, kelletlen utakat kell, hogy építsünk. Ez egy szemeszedett hazugság volt a gazdasági miniszter és az munkatársai hirdették ezt a hazugságot. Soha nem kértek el elnézést emiatt. Németország például ezért a városi közlekedésre csak 62 milliót kap, pedig nagyon nagy város vagyunk, és 10-20 város tudok felsorolni, akár 100 projektet is, ahol a mobilitás megváltoztatásán dolgoznak. Tehát helyesnek tartom, hogyha az EU pénzt ad, akkor szóljon bele, hogy mire használják fel a pénzt, mert nem finanszírozhatjuk annak az ellentétet, amit el akarunk érni. A Light Metro vonal Portugáliában. Amióta megismertem Lisszabonban az villamost, azóta szerelmes vagyok a városban, és a villamos ugye megosztja a forgalmat a szűk utcácskákon az autóforgalommal. Kérdezem, hogy az ilyen könnyű vagy light metrókat is támogatja az EU, és hogyan járnak el mondjuk Németországban, mert Németországban a szövetségi kormány nem támogatja azt a villamos kapcsolatot, amely nem külön megosztott simpáron közlekedik, hanem az autókkal osztja meg a közlekedés felületét, az útfelületet. Wim van de Kam éppen most nincs itt, de elégedetlenségének adott hangot, arról beszélt, hogy az elégedetlenek 78, hogy elégedetlenek az emberek 70-80%-a. Nem tudom, hogy honnan veszi ezt a számot, de azt mondhatom, hogy a Berlin-Brandenburgi repülőtérrel senki sem elégedetlen, mert évek óta képtelenek befejezni. Aztán van még egy kérdésem. A vasút kapcsolat Breslau és a határ közötti vasúti kapcsolatot az EU társ finanszírozásában építették meg. Görlitz és Wroclaw között pedig vonatok jártak, de nem tudom, hogy ez most regionális vagy városi közlekedésnek számít, de ezt a Görlitz-Wroclawi eh, szárnyvonalat most be akarják zárni. Azaz tehát vannak olyan példák, amikor az EU finanszírozásával létrehoznak egy vonalat, miközben a kiegészítő vonalat éppen bezárják. Milyen megoldás mutatkozik itt? Aztán lássuk a 18. oldalt. Gondolom, vélelmezem, hogy Wim van de Kamp erről beszélt. 87 <clears throat> százalék mondja a könnyű metró projektről Portugáliában, de ez nem azt jelenti, hogy elégedetlenek, hanem ez azt jelenti, hogy a célkitűzéseket 87%-ban érték el. Hát ez pedig fantasztikus eredmény, hogyha figyelembe vesszük, hogy az új metróvonalak elfogadottsága egy-két-három év betelik, míg igazán használni kezdjék ezt. Tehát kérdésem, hogyha igaz és pontos ez az adat, akkor kérdezem, hogy Itali és Spénben két, illetve 18 százalékkal nem érték el a kitűzött számadatokat. Ez pedig a vélekedésemet megerősíti, hogy a bizonyos infrastruktúrális projektekben nem is a közlekedés politikai célokat követjük, hanem a bank vagy az építési lobbit szolgáljuk ki. Mondok egy példát Berlinből, a hazám saját városból, városomból. Ugye nyolc ezbán um, vagy villamos végállomos volt uh, a fal, falnál mindkét oldalon, és ezeket 25 év alatt nem kötötték még össze. 120 kilométer villamost lehetett volna építeni az 5 kilométernyi metró kapcsolat képítésének árából. Kérdezem tehát, hogy hogyan lehet ezek, hogyan engedélyezték ezeket a projekteket, hogyan engedélyezték azt, hogy egy metró szakaszt építsenek ki, és ne a villamos forgalomra fordítsák a pénzt, ez egész egyszerűen két kézzel szórták ki a pénzt az ablakon. Az építési lobby, jó mondjuk az építési lobbyt Olaszországban egy picikét másként hívják, később mondom az emmel kezdődő szót, szóval másként hívják, viszont Berlinben az építési lobby kaszált ebben ezen az ügyen. Köszönöm szépen, és mintha más nem jelentkezett. Jó, még kivételesen. Tessék, Gólnis úr, önél szó. Köszönöm, elnök úr, csak nagyon röviden. A legutolsó példa, amelyet adott, jó, jól illusztrálja megítélésem szerint, hogy hogy szórjuk a pénzt az olaszországi metró beruházás azt mutatja, hogy mennyire felelőtlenek vagyunk az EU pénzzel. Értem én az éghajlatváltozási célról mondottakat, ezt értem, és a széndiokszid csökkentés célját is értem, de hát milyen logika rejlik minden mögött? A logika az, hogy az Európai Unió, az egész Európai Unión belül a városi közlekedést akarja igazgatni. Már nem is föderális szövetségi struktúrában élünk. Mit gondol, hogy mondjuk az USA kormánya foglalkozik azzal, hogy a városi közösségi közlekedést hogyan szervezik meg Kaliforniában vagy máshol? Hát ez a szövetségi tartományok, illetve a tagállamok feladata az USA-ban. Mi pedig az Európai Unióban egy központosított államot akarunk kiépíteni, már én nem, de önök, arra hivatkozva, hogy az változásnak kell megállt parancsolni. Hát akkor most ismét felvettem magamat a felszólalók listájára, hiszen személyében szólítottak meg. Azt mondta, hogy a keresztfinanszírozás téves, de azt mondhatom, hogyha portugál eh, light metróval 87%-át elértük az utasoknak, akkor kitűnő volt a keresztfinanszírozás. Ami pedig az USA példáját illeti, azt mondhatom, hogy Bostonban az Elevated Highway-t az elmúlt 30-40 évben a föld alá vitték, eh, azért, hogy szebb legyen a városkép. Azért volt ez lehetséges, mert a szövetségi állam a milliárdos költségek 80%-et vette át. Boston persze azt mondta, hogy a kormány, kormányzónk neve egy olyan név volt, amelyet mindenki ismert, hiszen Kennedy volt a kormányzó. Tehát óvatos az általánosítással, most pedig öné szó. Thank you very much, Chair. Indeed, I'm, I'm glad. Köszönöm szépen. Nagy örömmel konstatálom, hogy ilyen élénk vitát generált ez a téma és a jelentésünk közlekedés kapcsán. Van de Kamp úr kérdésével kezdeném, hogy barátságosak vagyunk-e, vagy barátságtalanok. Nem hiszem, hogy bármelyikre is törekednénk. Egyszerűen objektíven és kiegyensúlyozottan próbáltuk vizsgálni ezt a helyzetet. Nem az volt a célunk, hogy barátkozzunk. Egyszerűen, amit találunk, azt kimondjuk objektíven, de a pozitív példákat próbáltuk kihangsúlyozni. Azt hiszem, hogy a jó gyakorlatok cseréje nagyon fontos, ezt már mások is elmondták. Természetesen a labda a döntéshozóké, tanulni kell, le kell vonni a tanulságokat, és a jó gyakorlatokat el kell sajátítani. És már Étrix úr kérdése, le vagyunk-e maradva a jogszabályokkal, kell-e új jogalkotási keret? Ez volt a kérdés. Mikor, és mikor vezessük be az új szabályokat? Nos, azt hiszem, hogy ennek a meghallgatásnak nagyon korlátos a hatája, egyszerűen ajánlásokra szorítkoznak. A bizottságnak azt javasolnak, hogy legyenek világosabbak az elképzelései mérhető mutatókkal kellene operálni a tekintetben, hogy az eredményeket jobban lehessen látni, és a városi közlekedési projektet egy épkézláb mobilitási szakpolitikába kellene beágyazni. Ez az ajánlásunk a bizottság felé. És azt hiszem, hogy a többi kérdésre a válasz szintén a bizottság kompetenciájába tartozik leginkább, de megpróbálok a magam részéről az Európai Számbevőszék részéről is válaszolni. Ami Meissner asszony kérdését illeti, köszönöm szépen ezt a kérdést. Ez egy nagyon fontos kérdés volt a fenntarthatóság kapcsán. Ez már az előző kérdéshez is kapcsolódott a tekintetben, hogy szükség van arra esetleg, hogy részletesebbek legyenek a szabályok az új jogalkotási keretben. Ezt már megválaszoltam. Azt hiszem, hogy megint csak a bizottság feladata az, hogy az ajánlásainkat figyelemre vegy, figyelembe vegye a legjobb gyakorlatok kapcsán, és esetleg ezeket belevegye az új javaslatába, a pozitív példákra építve a különböző tudatosítási kampányokról beszélünk, vagy egyéb tagállami tapasztalatokról. Ami a Madeli asszony felszólalását illeti, azt hiszem, hogy valóban egyetértek, ez a század kihívása, és a klíma aspektus nagyon fontos. A kérdés az volt, hogy átlátható-e ez a projekt, ez egy ugye öt tagállamra szorítkozó audit volt, de el kell mondanom, hogy ebben az öt tagállamban nem találtunk problémát a transzparenciával, az adatokhoz hozzá tudtunk férni. Ez nem pénzügyi audit volt természetesen, az az éves jelentés, amit minden évben összeállítunk a szabálytalanságok tekintetében a pénzügy területén, az egy másik jelentés. Ebben a jelentésben inkább a hatékonyságot mértük a projektek hatékonyságát. A következő kérdés, hogy milyen terveket reklámozzunk, a, a hangszennyezés, az, a zajszennyezés és a, az egyéb szennyezések területén. Hát itt megint csak a bizottság kezében van a jogalkotás lehetősége, ajánlásokkal értünk, és megnézzük, hogy mi történik. Természetesen itt is vannak jó gyakorlatok, ami azt illeti, hogy a bizottság és a tagállamok milyen projekteket fogadtak el, erre később még visszatérek, mivel több, többen is feltették ezt a kérdést. És Gornis úr megjegyzése a szubszidiaritás elve kapcsán, illetve hogy az Európai Uniónak mi a szerepe itt tulajdonképpen. Nos, amit mi mondunk, vagy mondhatunk, az megint csak erre a korlátos határa alapozódik. A bizottság az audit programozási időszak alatt ezeket a projekteket fontos prioritásnak tekintette. Itt ugye 50 millió fölötti összegű projektekről beszélünk, ami 50 millió alatti projekt, azt a, az a tagállam döntésébe tartozik, ami 50 millió feletti bizottsági döntés, Európai Uniós döntés, ami a függelék utolsó oszlopát illeti, hogy milyen projekteket auditáltunk, itt ezt láthatják, ezt a listát, és milyen projektet fogadott el a bizottság. Itt a 26 projektből 17-et elfogadott a bizottság, ami pedig az új programozási időszakot illeti. Nos, erre mi is kíváncsian várunk. A változás valószínűleg az lesz, hogy lesznek major projektek, vagyis nagyszabású projektek, és a tagállamoknak két lehetőségük van. Egy, vagy úgy nyújtják be a pályázatokat, amint ezt eddig is tették, hogy a bizottság ezt el tudja fogadni, vagy pedig egy külső, független szakértőt bíznak meg. A második esetben a bizottságnak a korlátozottabb a szerepe, hiszen csak hallgatólagosan fogják elfogadni a szakértők által összeállított anyagot, de lehet, hogy a bizottság képviselője ezt még ki kívánja ki egészíteni, és erre én is ön várnék. Nagy örömmel várjuk a fejleményeket, a gyakorlati alkalmazásra mi is kíváncsiak vagyunk. Anyász asszony, ön is említette, hogy ez az egyik legnagyobb kihívás, a városokat élhetőbbé kell tenni, ezzel együtt egyetértek, még sok munka van előttünk, ezt az eredményeink is mutatták. Szeretném még egyszer kihangsúlyozni, hogy az audit hatája korlátos volt, megnéztük a kihasználási rátákat, és a többi mutató már közvetlenül ebből következett, például a hang, vagy a zajszennyezés csökkenése, a szociális bevonás, az egyéb szennyeződések csökkenése, ezek már mind közvetlenül a folyamányai annak, amit előzetesen alapvetően találtuk. Miért ezt az öt tagállamot választottuk ki? Azt hiszem, hogy az elején már elmagyaráztam, hogy az összes allokált összeg 50%-a e, ebből az öt tagállamból ered, az Egyesült Királyságnak komoly aránya van ebben, de nem a legmagasabb arány, a földrajzi elhelyezkedést is megpróbáltuk figyelembe venni a kritériumoknál, vagy azt a kritériumot is, ahol a legtöbbet veszik föl, és az Egyesült Királyság itt inkább haszonélvezője volt ebben a viszonylatban ennek. De az abszorpció és ezeknek a, az alapoknak a felhasználása valóban nagyon fontos aspektus, amit ön is említett, hiszen itt nem csak arról van szó, hogy felhasználjuk ezt a pénzt, hanem azt kell megnézni, hogy mire használtak fel a pénzt, és milyen eredményekkel. Ez volt a legfontosabb teljesítményorientált auditunk, vagyis azt akartuk megvizsgálni, hogy az európai polgárok életét hogyan változtatta, hogyan javította esetleg az a felhasznált pénz, mennyire sikeres, mennyire hatékony a projekt. Bach úr beszélt a pályázatok kérdéséről, attól tartok, hogy ez ennek a konkrét auditnak nem volt tárgya, ezt kell tehát mondjam erről de nagyon komolyan dolgozunk egy másik speciális jelentésen, amelyet konkrétan a pályáztatási, a közbeszerzési témáknak szentelünk. Ez nem sokára publikálódik, de jelen pillanatban ennek az auditnak ez nem volt tárgya. És elnök úr, amit ön mondott, azt hiszem, hogy megválaszoltam a kérdéseket, hogy kinek mi a feladata, a bizottság fogadja el a legfontosabb, a, leg, a major projekteket, illetve ugye vannak változtatások a következő programozási időszakban, erre is kitértem, ami pedig a light tramway-t illeti, hogy az Németországban lehetséges vagy sem, talán a bizottság megválaszolja ezt a kérdést, ez nem a számvevőszék feladata, de ami a társfinanszírozási arányt illeti, nos erre a 26-27. oldalon megtalálja a választ, ahol egy lista található valamennyi auditált projektről, és feltüntettük az összeget, az Európai Uniós pénz összegét, a költségeket, feltüntettük az összköltségeket, és mikor kezdett el működni az adott projekt. Ez a nyilvános információ. Vannak olyan információk, amelyek nem nyilvánosságra hozhatók. Ennél többet nem tudunk elmondani, mint ami ebben a táblázatban szerepel. Köszönöm szépen, hogy meg egyszer az érdeklődésüket, de egy kérdést nem válaszolt meg, a 87 százalékot. A 87 százalék a prognózis, tehát az előrejelzéses szám volt, vagy pedig a fogyasztók által felhasznált. Nos, itt a, um, a fogyasztók 87 százalékáról van szó, Elnézést, ezt a kérdést valóban elfelejtettem megválaszolni. Tehát 87%-a volt elégedett a, a felhasználóknak, csak ezt akartam ö, tisztázni. Köszönöm a kávét, nagyon finom volt, erről kicsit lemaradtam a kávé miatt, tehát ezt a 87%-ot, ez volt a legmagasabb érték, tehát 87%-ot értek el ahhoz képest, ami a prognózis volt. Olaszországban csak a prognózis 2%-át érték el, hát ez gyakorlatilag hiába valóság volt, ehhez is nyugodtan hozzászólhat most a vendég. Ha megengedi, igen. Elfelejtettem a jó példákat is megemlíteni, pedig erre nagyon figyelünk, számos kérdés ehhez kapcsolódott, és a 70. oldalon az ötös táblázatban olyan projektekről olvashatnak, amelyek sikeresek voltak, elérték a célokat, tehát itt a jó gyakorlatokról olvashatnak. Talán, hogyha ezt összefoglalhatnám, ugye a bizottság is itt van, az a kérésem, hogy legközelebb, hogyha bárhol valamilyen föld alatti projektre adnak be pályázatot, akkor kérem, ezt a tapasztalatot is tartsák szem előtt. Tehát, hogyha egy metró vonalnak az az eredménye, hogy az utasok, prognosztizált utasok 2%-a utazik rajta, akkor ez kudarc. És hogyha azt mondjuk, hogy a, például a Portugáliában az útépítési projektben 87%-a a fogyasztóknak állítólag elégedett, akkor kérem, ehhez álljanak hozzá a megfelelő szkepticizmussal. Köszönjük ezt a jelentést ebből a szempontból is, hiszen ez is egy nagyon fontos tanulság. Ezt megvizsgáljuk és szem előtt tartjuk. Köszönöm. Ha még egy percem lenne, akkor szeretném kihasználni az alkalmat, hogy tájékoztassam önöket, hogy van egy, még egy jelentés, ami az ami az önök kompetenciájába tartozik, a belvízi hajóutakkal kapcsolatos jelentésről van szó, és Gornis úr kérdéséhez is kapcsolódik ez, ugye a koordináció, az össz stratégiai gondolkodás és tervezés az Európai Unióban, az európai városok összeköttetése, hogyha érdeklődnek ez iránt a belvízi téma iránt, szívesen eljövök, és azt a jelentést is bemutatom. Köszönöm szépen. Kérem, tájékoztasson, hogy mikor készül el a belvízi hajóutakorról kapcsolatos jelentés. Ha jól értettem, ez már kész van, mondja az elnök. Néhány hét múlva nyilvánosságra hozzuk ezt, ezután pedig már önöké a döntés. Amikor véglegesítik ezt a jelentést, akkor kérem tájékoztasson minket. Igen, ez már, nagy, ez már nem sokára meg lesz. A Rajna majd Duna csatornánál ez csak jó hír lehet, ami a bejelentésben van. Jó? Hogyha nincs benne, akkor az csak jó hír lett. Elnézést. Ezért a megjegyzésért, mondja az elnök, azt hiszem, hogy ezzel lezártuk ezt a napirendi pontot, de még van egy kis időnk a következőig. Illetve már rá is térhetünk a következő. So, dann können wir zum nächsten Tagesordnungspunkt kommen. Und zwar die Vorstellung des Christ Nos, a következő napi rendi pont a Christopherzen Bodevik Szeki jelentésről szól, a mobilitás közlekedés főgazdas beszámolója. Új pénzügyi rendszerekről van szó. Szeptember 16-17-én Milánóban volt ezzel kapcsolatban egy konferencia, lehet, hogy ti is ott voltatok, az olasz elnökség Krisztoferzen alelnököt és a Bodevik Szecsi, és Szecsi urakat megkérte, koordinátorokat, hogy egy ilyen jelentést állítsanak, állítsanak össze, és egy pénzügyi rendszerekről szóló infrastruktúrális projekt jelentést állítsanak össze, ezt, ezt be is mutatták a minisztereknek. Természetesen az eredmények abban az összefüggésben érdekesek, amit azóta látunk, az európai stratégiai befektetési alap tekintetében konkrétan, vagyis a Juncker terv kontextusában érdekes ez. Üdvözlöm mind a három urat, köszönöm, hogy eljöttek az Európai Parlament közlekedési és turisztikai szakbizottsággal. Először Krisztofának adom meg a szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Itt vagyok az önök körében, és ahogy az elnök úr is említette, Bodavik kollégám társaságában jöttem el, és Balomon itt ül, és Carlos Szecsi úr is mellette foglalt helyet. Ő velük hár, mi hárman dolgoztunk ezen a jelentésen, a Miláni miniszteri konferencián kaptuk a felkérést erre a jelentésre. Reméljük, hogy az elnökség végéig össze is állítjuk ezt a jelentést, vagyis június végéig ez elkészül, és az egész Juncker csomagról alkalmunk lesz eszmét cserélni, cserélni. megpróbáljuk a lehető mindent megtenni azért, hogy magas színvonalú munkát végezzünk. Egy közös jelentés már elkészült valóban, és nagyon jó fogadtatásra talált ez a jelentés december 3-án a miniszteri tanácson, és nagy örömömre szolgál, hogy kör, önök, az önök körében is megjelenhettem ebben a szakbizottságban. A jelentés kapcsolatos munkálatok, ahogy az elnök úr is említette, egy informális közlekedési csalá, tanács követő munkálatai, egy milánói szeptemberi tanácsról van szó, ahol a tanács és Szimkálasz biztos úr arra kért fel minket, hogy készítsünk el ebben a témában egy jelentést, és egy olyan korridort vizsgáljunk meg, amely különösen alkalmas lenne egy ilyen pénzügyi rendszer kialakítására a beruházási csomag tekintetében, amelyet a Juncker csomag is javasol. A parlament nagyon pozitívan fogadta ezt a jelentést, információim és benyomásom szerint, illetve a miniszteri tanács is tetszését fejezte ki, úgyhogy nagyon szilárd talajon állunk, de szeretném e- néhány szóval megvilágítani ennek a jelentésnek a természetét. Ez nem egy bizottsági jelentés, vagy egy európai befektetési banki jelentés. Mi együtt működünk a bizottsági szolgálatokkal és az EIB-val is, nagyon szoros az együttműködésünk, azonban ez a jelentés a hármunk szellemi terméke és ezeket a véleményeket, állásfoglalásokat a mi személyes állásfoglalásunknak kell tekinteniük. Ez a jelentés természetesen nagyon fontos hozzájárulás az egész Junckeri terve kapcsolatos eszmecserékhez, és később kollégáim is prezentálni fogják a különböző aspektusokat. A legfontosabb célkitűzés abban állt, hogy beazonosítsunk a transeurópai korridoron belül olyan projekteket, amelyeket az innovatív pénzügyi rendszerek szempontjából fontosnak tekinthetünk. Tudjuk, hogy nagyon fontos, hogy a tagállamok nem rendelkeznek óriási töbletekkel ilyen projektek finanszírozására, épp ellenkezőleg a legtöbb tagállamnak szüksége van egyéb finanszírozási forrásokra is, így többek között azt kell megvizsgálni, hogy magánbefektetőket be lehet-e vonni társ beruházóként és kockázatvállalóként az állami szervezetek mellett, a bizottság mellett és egyéb hitelezők mellett. De ezen a munkán túlmenően, amit elsősorban a bizottság és az EIB végzett, úgy gondoltuk, a mi csoportunk úgy gondolta, hogy meg kell határoznunk, hogy hol van szükség a jogszabályok módosítására, annak érdekében, hogy azok révén illeszkedjenek a projektek a potenciális befektetők által kínált beruházási lehetőségekhez. Egyes körökben azt állították, hogy itt a DJ Move munkatársait igazából nem is érdekli a Juncker terv. Ennek pont az ellenkezője igaz, ugyanis mi úgy gondoljuk, hogy ez egy nagy siker lesz, és komoly optimizmus övezi a tervet, Ugyanakkor viszont látunk néhány akadályt a terv megvalósításával kapcsolatosan, ha nem történnek bizonyos strukturális változások az Európai Unió részéről, az intézmények, a parlament, a tanács részéről a bizottság eddigi javaslatában. Mi azt szeretnénk, hogyha ezt a tervet sikerrel nyugtázhatnánk, és majd illetve amit megkaptak időközi jelentést, ezeket vázoltuk fel. Ami a növekedés, a hosszú távú versenyképesség kapcsolatos infrastruktúrális projekteket illeti, ez a kollégám Botevik úr asztala, az nagyon fontos, hogy egyértelmű beruházási, átlátható beruházási stratégiával rendelkezzünk, amelyek munkahelyeket teremtenek. Eddig ugyanis a beruházások az elmúlt 5-6 évben erőteljesen visszaestek. A beruházások esetében nem csak új infrastruktúra építésre gondolunk, természetesen erről is szó van, de legalább ennyire fontos, hogy a beruházási forrásokat a jelenlegi hálózatok fenntartására is felhasználjunk, ugyanis 30-40 éven keresztül rengeteg autópálya, repülőtér épült, és ugye megnézzük ezeknek a hálózatok a jelenlegi állapotát, akkor egyértelmű, hogy itt korszerűsítésre, karbantartásra van szükség. Itt most nem kifejezetten csak a francia vagy a német autópályákról beszélek, tehát általánosságban van karbantartási igény. Legalább ennyire szükség van a megbízható és korszerű hálózatokra, amelyek a tiszta, környezetbarát technológiákat veszik igénybe. Az időközi jelentés néhány példát is felsorol olyan projektre vonatkozóan, amelyeket támogatni lehetne ilyen rendszerek keretében. Mint ahogy már említettem, mi arra összpontosítunk, hogy stabil beruházási hálózatot teremtsünk, kapcsolatba kívánunk lépni a projekt promócionálókkal és potenciális befektetőkkel, és meg kell vizsgálni, hogy magánbefektetőket a tenti infrastruktúrális projektebe hogyan vonhatunk be, hogyan lehetne vonzóbbá tenni ezeket a projekteket a potenciális beruházók számára. Én azonban optimista vagyok, hiszen a TNT infrastruktúrális projektek pénzügyi igénye között egyrésztről, másrészt pedig az intézményi befektetők érdekei, így gondolok például a nyugdíjrendszerekre, vagy hitelintézetekre, tehát ő közöttük meg lehet teremteni a kapcsolatot, számos infrastruktúrális projekt kapcsán. A magánberuházás szintje az infrastruktúra területén azonban még korlátozott, és csak néhányat szeretnék ezek közül kiragadni. Egyértelmű, hogy a projekt pipeline-ban vannak még hiányosságok, nem teljesen stabil, vagy esetleg hiányzik is a szabályozói keret, gondolok itt konkrétan az állami támogatásokra, mi minősül állami támogatásnak, mire lehet állami támogatást nyújtani, milyen a keresztfinanszírozási vagy támogatási rendszer, amikor a vasúti és közúti beruházások viszonyáról beszélünk, tehát a közúti beruházás megtérülését fel lehet-e használni a vasút fejlesztésére, vagy mi van akkor például, hogyha Cuxhaven eh, kap támogatást, de eh, Ludwigshaven nem. Úgyhogy eh, az állami támogatások szabályait tovább kéne tisztázni, épp úgy, mint a PPP bevonását az államadóság finanszírozásába. Mindezt úgy, hogy ne ütközzünk a Maastrichti kritériumba, vagy a növekedési és stabilitási paktumba. Az Eurostattal mindenféleképpen egyeztetni kívánunk ezekben a kérdésekben, és lehet, hogy az intézményi befektetők esetében nincsenek kellően motiváló ösztönzők, ugyanis a Solvency II keretében lehet, hogy ezek a beruházások fokozottan kockázatosnak minősülnek, meg kell vizsgálni, hogy milyen szerepük lehet az infrastruktúrák fenntartásában. Nem feltétlenül állítom, hogy ezek problémák lesznek, de meg kell vizsgálni, hogy hogyan lehetne a dolgokat a jelenleginél jobban kezelni, meg kell vizsgálni például a közbeszerzési eljárásokat, azok mennyire megfelelőek, az eljárások a helyükön vannak-e, a pályázat kiírások kapcsán, vagy például a hatás vizsgálatokra vonatkozó szabályozók mennyiben alkalmasak. Ez meglehetősen időigényes, ilyen környezeti hatástanulmányokat készíteni, még akár kis projektek esetében is, meg lehetősen költségesek is, tehát azt kell megvizsgálni, hogy hogyan lehet ezeket a vizsgálatokat hatékonyabbá tenni, vagy kevésbé költségessé. Meg kell nézni az építési, engedélyeztetési eljárásokat, mennyiben lehetne itt az egy pontos, egy kapus rendszert alkalmazni, valamint a jogi keretek mennyiben jók és alkalmasak arra, hogy a PPP-knél valóban megjelenhessenek a magán befektetők. Úgyhogy számos érdekes dolgot meg kell vizsgálnunk, és a két kollégám most ezeket részletesebben ki fogja fejteni. Már az elején említettem, hogy mi örömmel jöttünk ide, ugyanis mind a hárman úgy érezzük, hogy nem vagyunk arra alkalmasak, hogy a különböző szolgálatok között, vagy intézmények között közvetítsünk. Mi rá tudunk világítani a problémákra, a lehetőségekre, de politikai döntésre van szükség ahhoz, hogy ezek a dolgok a valóságban is megtörténjenek, és én remélem, hogy az Európai Parlament felelősen fog eljárni, és felszólítja a tanácsot, illetve a bizottságot, hogy most már valamit kell tenni, hiszen óriási optimizmust teremtettünk már, és ha ebből nem lesz semmi, akkor ennek beláthatatlan következményei lehetnek. Úgyhogy mi hárman úgy látjuk, hogy az Európai Parlament egy nagyon fontos közvetítő lehet, és mi örömmel térünk vissza majd a végső jelentésünkről beszámolandó, és kíváncsian várjuk, hogy a tanács, illetve a bizottság mennyire lesz kész arra, hogy a szükséges változásokat, módosításokat megtegye. Úgyhogy most át is adnám kollégámnak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök, akkor most Bodevik úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Az első megjegyzésem a hozzászólásom kezdetén, hogy amikor az első jelentésre felkértek minket, ez jóval azelőtt történt, hogy Juncker úr a tervét bejelentette. Mi arra összpontosítottunk, hogy a CF-et minél előbb megvalósuljon. Én az összes korridort végiglátogattam, Európában találkoztam az összes érintett politikussal, illetve érdekelt féllel. Általánosságban mindenki elismerte, hogy az infrastruktúra alapvető eleme az európai növekedés és versenyképesség fokozásának. A beruházások messze elmaradtak a szükségestől az infrastruktúra területén, és ez komoly problémákat teremt nem csak a jelenben, de a jövő szempontjából is. Ha a beruházások továbbra is elmaradnak, a karbantartások is elmaradnak, az új beruházások sem valósulnak meg, és ezzel tovább súlyosbodik a probléma az infrastruktúrában. Az IMF egy nemrégében megjelentette a tanulmánya is azt igazolja, hogy ma már elérkezett az ideje az infrastruktúrális beruházásokban, különösen azokban az országokban, ahol magas a munkanélküliség, és ezekben az országokban az infrastruktúra beruházások az egyik azon kevés eszközök egyike, ahol a növekedést be lehetne indítani. Tehát most kell megragadni a lehetőségeket. És a tagállamok is fokozhatnák az állami finanszírozás szerepét a különböző gazdasági ágazatok bevonásával, illetve a jövőbeni karbantartási költségek finanszírozása révén. Eurostar szabályokra jelenleg ezek a rendszerek nem vonatkoznak. 1,3 trillió euróra lenne szükség a megnövekvő, a fokozódó közlekedési igény kielégítésére 2030-ig. Éppen ezért biztosítanunk kell, hogy a szűkös forrásokat optimálisan alokáljuk, és ezeket úgy kellene felhasználni, hogy azok multiplikátor hatást fejtsenek és ne egymást kioltsák. Az infrastruktúra beruházási igény tehát megvan, és ezt most már ki kéne elégíteni. 600 milliárd euró igényt számítottunk a tenti hálózat befejezéséhez. És egy további becslés szerint 127 millió eurónyi projektre van szükség innovatív pénzügyi eszközök révén az elkövetkezendő években. Szeki úr majd ezeket a számokat Eh, az egyik következő ábra kapcsán részletesebben is kifedi, eh, kifejti. Hogyan tudjuk ezeket az igényeket kielégíteni? Itt több forrást kell igénybe venni, az a támogatás eh, soktól, az állami finanszírozástól a magánszektorig. Nagyon fontos, hogy a magánberuházók is belépjenek a képbe, hogyha a CEF 26 milliárdos igényét is figyelembe vesszük. Az életbiztosítók és más hosszú távú befektetők abban a helyzetben vannak, hogy megfelelően kialakított feltételek mellett ők részt vegyenek ezekben a beruházásokban. A következő ábrán látható, hogy hogyan tudjuk ösztönözni a magán befektetéseket. Egy stabil projekt pipeline alapfeltétele a további finanszírozási források bevonásának. Ezen kívül lehetővé kell tenni az állami és a magánberuházók részvételét, annak érdekében, hogy előrelépjünk az közlekedési infrastruktúra finanszírozásához technikai segítségnyújtásra is szükség van, a tekintetben, hogy hogyan vonhatunk be magán beruházókat, és hogyan jöhetnek létre a public-private partnershipek. Az Európai Beruházási Bankot is be kell vonni. Ezen kívül twinning programokat is, és a bevált gyakorlatok kicserélését is ösztönözni kell. A technikai segítségnyújtás mellett nagyon fontos, hogy egyértelmű átlátható szabályozói keret létezzen. A pénzügyi eszközök feltételezik az egyszerű, átlátható szabályozói keretet, mégpedig oly módon, hogy az kiszámítható legyen. Az állami támogatások kapcsán is tisztáznunk kell a szabályokat, illetve biztosítani kell a gyorsított átvilágítást. A jelenlegi állami támogatási szabályokat szintén pontosítani, esetleg kiigazítani kell, hogy illeszkedjenek a különböző pénzügyi, finanszírozási eszközökhöz. Az állami garanciák is nagyon fontos tényezői a magántőke bevonásának, az Európai Beruházási Bank eh, lehetőségeit is tovább kell eh, vizsgálni. Ezen kívül és végezetül azzal is tisztában eh, vagyunk, hogy az infrastruktúra beruházások bevételeket és előnyöket hoznak, ezeket pénzben is ki lehet fejezni, A polluter pays, tehát a szennyező fizet, illetve a felhasználó fizet elveit szélesebb körben kellene érvényesíteni. A felhasználó által finanszírozott struktúra, ami a távolságtól függ, szerintem a legjobb módja a közlekedési áramok megfelelő irányításának meg kell határozni, hogy milyen további infrastruktúrális lehetőségek vannak, például a különböző módozatok, közlekedési módok közötti keresztfinanszírozás lehetőségeit is. Hogyan lehet serkenteni a pénzügyi finanszírozást? Először is én nagyon örülnék, hogyha a szabályozói kérdésekről cserélnénk eszmét, és gondolok itt például a meglehetősen bonyolult beszerzési eljárásokra. Egyszerűsített és harmonizált eljárásokra van szükség az különböző építkezési fázisokban az engedélyezéstől kezdődően. Az építkezés minden szakaszában megvan a késedelem veszélye, amit a lehető legteljesebb mértékig el kell kerülni. Mint ahogy már említettem, az állami támogatásokra vonatkozó szabályokat is át kell tekinteni, különös tekintettel a PPP-k, PPP-k alakítására. A fizetés képesség, illetve a Solvency 2, vagy a Basel 2 is egy nagyon fontos kérdéskör, amire majd a prezentáció után még kitérünk. A pénzügyi kínálat serkentéséhez csak ösztönzésére a teljes projekt időszakban szükség van. És csak így lehet biztosítani a projektek fenntarthatóságát, működőképességét, hatékonyságát, és azt, hogy túlterheljük az államháztartásokat. Később majd remélem, hogy ezeken a kérdéseken egy gazdagabb vitát folytathatunk, és én most átadnám Szeki professzor úrnak a szót. Thank you for the invitation. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a meghívást. Nem akarjuk megismételni mindazt, ami elhangzott, hanem természetesen további szempontokkal akarjuk gazdagítani a megközelítésünket. Lássuk ezt a táblázatot. Ez kitűnő betekintést ad az új pénzügyi rendszer kereteiben. Amikor ezt a táblázatot bemutatjuk, akkor figyelembe vesszük, hogy az innovatív finanszírozás eszközeivel érünk. Tehát a blending megközelítést, vagy az emeltyű megközelítést alkalmazzuk, hogy a közpénzeket megsokszorozzuk a magánpénzekkel. Figyelembe vettük az összes ágazatot, és például a közlekedés igazgatási rendszerek is ide tartoznak, a Cezár, az RTMS, a RISZ, az ITS, és még sorolhatnám persze ezeket a traffic management rendszereket, közlekedési igazgatási rendszereket, és persze a környezeti normák frissítése is figyelembe vendő, épp úgy, mint a rolling out infrastruktúra a tiszta üzemanyagok tekintetében. Az ember lehet, hogy meglepődik, amikor látja ezt a számot. A vasúti kapcsolatok 30 milliót, csak 30 milliárdot tesznek ki, milliárdot. De hát ez az egész összeg még csak egy kis része. Általában ez kis szakaszokra vonatkozik, mondjuk repülőtéri kapcsolatokra, nagyobb vasúti infrastruktúra és projektek persze komplexebbek a finanszírozás szempontjából, de jól elképzelhető mindenki számára, hogy ezeket is kis részekre lehet felosztani, például az e RTMS érdekes lehet a magánbefektetők számára. Tehát a potenciál a kereslet tekintetében megvan, és természetesen továbbra is keressük azokat a projekteket, amelyek a Juncker megközelítő szempontjából is használhatóak. Voltak éppen, ami most történik, az egy közös munka. A koordinátorok, a különböző koridorok koordinátorai és az RTMS koordinátorok, illetve a Motorways of the Sea eh, program koordinátorai működnek együtt, az Juncker terv végrehajtását előkészítendő. Annak érdekében, hogy meghatározunk egy-két zászló, zászló, zászlós hajó projekt, tehát az egyes koridorokon, hogy nem mondjuk csatornákon, ahol az zászlós hajók úszni fognak. Elhangzott az is, hogy a DG Move főigazgatósággal szorosan együttműködünk, annak érdekében, hogy a finanszírozásra alkalmas projekteket meghatározzuk. 2015. júniusára igyekszünk befejezni, véglegesíteni a beszámolónkat, nem csak az EIB-vel, az Európai Beruházási Bankkal, hanem a tagállami hatóságokkal is találkozunk annak érdekében, hogy a megfelelő észrevételeiket be tudjuk újra csatornázni ebbe a projektben. Folytatjuk tehát ezt a munkát, csomagszerű megközelítésben dolgozunk, hiszen a bizottság, mi és az EIB közösen dolgozunk az Dedicated Financial Scheme for Soft Infrastructure területén, tehát a célirányos pénzügyi rendszerek, amelyek a puha vagy soft infrastruktúrát szolgálják. Strukturális párbeszédet is kezdünk a potenciális beruházásokkal, főleg a hosszú távú beruházókra fogunk koncentrálni, melyek a célok. Igyekszünk a érdekeket, a célokat, a kockázatokat meghatározni, a forrásokat eh, és a kockázatokat feltárni azokban a projektekben, amelyek finanszírozására, társfinanszírozására meg akarjuk őket nyőzni, és, győzni, és persze a megfelelő modelleket is keresünk. De talán még fontosabb a potenciális beruházókkal való konzultáción túl az, hogy folytassuk az akadályok meghatározására irányuló munkát, illetve keressük a megoldásokat az akadályok elhárításának lehetőségét. Ahogyan kollégám is mondtam, a közlekedési miniszterek tanácsa, valamint Bulcs biztosasszony bízott meg ezzel a munkával, már a Juncker terv elfogadása előtt. És a célja ennek a projektnek az volt, hogy keressük meg a a Connecting Europe Facility facilitás, tehát a CEF pénzek legjobb felhasználásának lehetőségét. Két módon. Egyrészt a potenciált tárjuk föl, a projekt kötvényekben rejlő potenciált tárjuk föl, tehát így folytatjuk a munkát együttműködve a magánberuházókkal, hiszen a PPP-k koncentrál tudtunk már sokkal korábban azelőtt, hogy a Juncker terv megszületett volna. Egy-két tagállamban kitűnő tapasztalatokat szerezhettek a PPP-kkel, a Public-Private partnership el tehát a közpénzek és a magánberuházók pénzének kap, összekapcsolásával. Kerestük tehát, mondom, az akadályokat a szabályozási keretben, és kerestük a kereslet kínálat összekapcsolásának legjobb lehetőségét. Azt kell, hogy mondjam, ez munkánk szinte legnehezebb része, hiszen ezek az akadályok általában a valaki által meghozott döntésből, illetve a más testület által a döntés végz, végrehajtásokból való ö, végrehajtásból ered. Ugye irigykednek a másik jogkerére egyik a másikra, keresztbe tesznek akár. És hát persze nem ez a mi munkánk, hogy ezzel törődjünk. A mi feladatunk csupán, csupán az, hogy meghatározzuk az akadályokat, felvázoljuk, hogy milyen lehetséges megoldásokat látunk, és utána a jogkörrel, hatáskörrel és felelősséggel rendelkező szerveknek, hatóságoknak, közigazgatási szinteknek kell meghozniuk a döntést. Minden esetre ez munkánk nagyon fontos részem, és éppen ezért örülünk, hogy nyomon követik a munkánkat, hiszen azt hiszem, hogy nagyon hasznos észrevételekkel gazdagíthatja a parlament és az észrevételeinket, és igyekszünk minden jó ötletet bevonni, ötletre kitérni, ötletet felhasználni. Figyelembe véve az önök politikai küldetését és felelősségvállalását, azért is fontos az önök becsatornázása, feedbackje, mert önök pontosan tudják, hogy milyen felelősséggel bír ez az egész, és ezért az önök támogatása egy széles körű támogatást jelentett számunkra. Köszönöm. Köszönöm. Ez volt a három bevezető előadás, és most megnyitom a vitát. Először Wim van de Kamp. Kapszót. Elnök úr, köszönöm szépen. Azt kell, hogy mondjam, hogy a három szakértőnek mindenképpen köszönettel tartozunk. Hallatlan fontos és izgalmas információkat kaptunk tőlük. Mind az általuk jegyzett jelentésben, mint pedig itt szóban nagyon fontos információkat talál, kaptunk. Tehát persze két szék között vagyunk, hiszen a parlament szinte napi, dolgon, napi szinten dolgozik a Connecting Europe facilitás kérdésével, de itt van, a jelen, itt van az önök jelentése is. Amikor az önök jelentését elolvastam, az volt a benyomásom, hogy kicsikét túl későn vagyunk. De hogyha jól elolvassuk a jelentést, akkor azt mondhatjuk, hogy az EIB még sokat tanulhat, hiszen az egyik problémánk éppen abban rejlik, hogy nem igazán tudjuk, hogy milyen kritériumok alapján működik majd a dolog, annak érdekében, hogy a EIB hogyan működjön. A CEF projektet ismerjük, de nem tudjuk az EIB, EIB hogyan fogja támogatni. Egy szóval néhány kérdésem van. A PPP-kkel kapcsolatban. A PPP-k nem igazán váltak be. Túl sok erőfeszítést kell, túl sok erőfeszítésbe tele kerülnek, és nem mindig biztosítják a sikeres projektet. Hogyha mondjuk egy kézikönyvet akarnánk összeállítani a PPP-k számára, akkor ez hasznos volna hiszen jelenleg túlon túl sok az adminisztrációs teher a PPP-k engedélyezésén. A második feladat az volna, hogy a különböző finanszírozási forrásokat összekapcsoljuk. Vannak ugye SZEV-ben lévő ö, um, támogatások, aztán van ö, um, a EIB támogatás és a magánpénz. Ezeknek a blendingje, összekapcsolása adminisztratívan is nagy problémát jelent. A harmadik kérdés pedig az, hogy hogyan lehet a magán befektetők pénzét rendelkezésre állítani, megszerezni. Nézzük meg a német biztosítótársaságokat például. Hatalmas eszközállományon ülnek, de hogyan lehet ezt mobilizálni? Komoly szolvencia szabályok vonatkoznak rájuk, és az ROI szempontjait, a return on investment szempontjait is figyelembe kell venniük. Szóval örülnék, hogyha még konkrét javaslatokat láthatnánk arra vonatkozólag, hogy a magántőkét hogyan lehet, például a biztosító társaságok tőkét hogyan lehetne megnyerni az ilyen közberuházási programok érdekében. Végezetül elnök úr még egy észrevétel az EIB-vel kapcsolatban, az Európai Beruházási Bankkal kapcsolatban. Kérdezem, hogy a Záró jelentés, az végső jelentés mikorra készül el? Önök azt mondták, hogy az önök végső jelentése valószínűleg júniusra készül el. Nem túl késő ez? Ez, ez volna a hipotetikus kérdésem, melyet felteszek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ismail Ertuk kapszót parancsoljon. Köszönöm szépen részemről is, a szocialista frakció nevében is. Köszönöm ezt a nagyon érdekes bemutató, bemutatást, minnyájuk előadását. Nagyon értékesnek és izgalmasnak tartottam. Most amióta felállt a Juncker Bizottság és az um, ISF-t ISFI-ra javaslatot tett, tehát a Juncker beruházási tervere javaslatot tett, azóta azon gondolkozunk, hogy a Connective e- Europe facilitás, illetve az iránymutatások során kialakított szempontokat, kritériumokat mennyiben alkalmazzák már majd a Juncker beruházási terv projektjeiben finanszírozott projektek kiválasztása során. Az elmúlt hetekben a DJ Move-val és a bizottsággal arról cseréltünk eszmét, hogy a 315 milliárd euró hogyan megszerezhető, hogyan volna megszerezhető. Meg kell állapítanunk ugyanis, hogy voltak éppen csak 8 milliárd euró reális pénz rendelkezésünkre. 3,3 milliárd euró a Connective Europe-ból, és 2,7 a Horizon 2020-ból, és 2 milliárd pedig a fel nem használt költségvetés a maradványokból. Tehát ez mondjuk 8 milliárd, és aztán 8 milliárd garancia, ez 16. A tény azonban az, hogy a 16 milliárddal egy emeltjű hatást akarnak elérni, így emelő hatást. Hát ha nem lesz 300 milliárd, hanem csak 150 milliárd, akkor is ez egy siker lesz. Hiszen így infrastruktúrális és közlekedési beruházásokra 150 milliárd eurót lehetett mobilizálni. Hogyha megvizsgáljuk a kiválasztott projekteket, akkor látjuk, hogy 29% a közlekedési ágazatra irányul, és ez egy sor kérdést vet fel. Az egyik legfontosabb kérdést önök a jelentésükkel még itt sok felvetették, tematizálták. Jelesül, hogy milyen akadályok állnak fenn, hiszen meg akarjuk nyerni a magántőkét. És önök rámutattak, hogy hol vannak az akadályok, ezt ilyen világosan is egyetemben még nem láttam. Például, hogy a szabályozási keret lehet probléma, lehet akadálya annak, hogy a beruházók pénzt pumpáljanak ebbe a projektbe. Ezt nem csak most, hanem már régen is tudtuk, hogy az adminisztratív terhek túl nagyok, de hát az Európai Bizottságnak először a saját intézményében kell elgondolkoznia azon, hogy hogyan lehetne a jövőben épp úgy, mint a múltban több főigazgatóság munkáját összekapcsolni, hiszen ha már csak ezt a lépést megtesszük, már hatalmas lépést tettünk annak érdekében, hogy a beruházókat megnyerjük a terv érdekében. Egy további felvetéssel is éltek ki, jelesül, hogy az infrastruktúra, a finanszírozandó infrastruktúrális projektek, figyelembe, ezeket beszámítják-e a Maastrichti kritériumokba, vagy sem? Ez egy döntő kérdés. Én nyomatékkal támogatom, hogy ne számoljuk ezt be a Maastrichti stabilitási kritériumok teljesülésébe, hiszen vannak olyan országok, amelyek költségvetés technikailag aztán igazán nem valami rózsás helyzetben vannak, hogy lehetne tőlük még további ráfordításokat remélni, hogyha beszámítanánk. Teljesen egyetértek abban is, tehát, hogy a költségvetési mechanizmust is érdemes átgondolni. Nagyon tetszett az önök jelentésében az is, hogy az életciklus megközelítést, a life cycle approachot alkalmazzuk. Én abszolút egyetértek ezzel. Mert az iránymutatási törvényekben, jogszabályokban, rendeletekben is ugyanezt a megközelítést alkalmaztuk, hiszen gyakran az infrastruktúrális projekteket úgy finanszírozták és úgy választották ki előtte, hogy nem figyeltek arra, milyen jövőbeli költségekkel járnak, milyen kihatással lesznek a jövőre nézve. Nos, Ebben a kontextusban hiányzik nekem a következő. Ha életciklusról beszélünk, akkor a mellékes költségeket és szempontokat is figyelembe kell venni, például a széndiokszid lábnyomot vagy carbon footprintet, és valóban az elkövetkező hetekben valóban nagyon szoros az idő, de remélem, hogy a jogszabály tervezetben a Ayala Szender és Dominik Rikékét jelentéstevőnkkel együtt válvetve ezeket a szempontokat a mi jelentés tervezetünkben meg tudjuk majd jeleníteni. Aztán felvetném még, hogy érdemes van egy-két tanulmányt is elkészíteni, amely a multiplikátor hatást, vagy az emelő hatást vizsgálná meg. Ezt ugye most a mellényzsebükből rántottuk ki, hogy ez 15, 15-szörös volna ez a sokszorozó szabás. Hát a berlini Freie Univerzitét például azt mondja, hogy egyik tanulmányában, hogy a 15-szörös szorzó nem tekinthető optimálisnak az infrastruktúrális beruházások revenyúi vagy hozama tekintetében. Ezek voltak a szempontjaink, és örülök az együttműködésnek. Köszönöm szépen, Zile úr. Zile úr, köszönöm szépen a bemutatót, a beszámolót, itt a TRAN szakbizottságban, mint tudják, nagyon nyomon követjük a Juncker terv végrehajtását, és persze az iránymutatások, a koridorok, meg a CEF szempontjait akarjuk figyelembe venni, és nem akarjuk, hogy a Juncker terv ezekről megfeledkezzék. Éppen ezért amikor a Juncker tervről először eszmét cseréltünk, akkor egy-két választ ezekre az aggájainkra kaptunk, de nem minden kérdésünket válaszolták meg. Egy sor kérdésem van. Egyrészt, hogyan látja a koridorok kérdését? Miért, mi alapján választana a magánberuházó egy koridorra épülő projektet, amikor ez mondjuk itt vízi útról van szó? Lehet, hogy a Connective Europe facilitást, tehát a CEF pénzeit lehetne itt mobilizálni. És így talán a vizsgáló bizottsággal is jobban együtt lehetne működni, és a DG Move-ot is jobban be lehetne vonni, tehát a bizottság főigazgatóságát, de nyitni kellene a magánberuházók irányába. Ne felejtsük el, hogy a Juncker terv egy néhány éves terv, miközben a beruházások megtérülése 10-15 éves lehet. Persze, a magánberuházók gyakran már három év múlva az ROI-t, a Return on Investment-et akarják látni és bizony a vízi közlekedés, a belvízi hajózási utakon vannak még eh, amolyan bottálnekek, szűk keresztmetszetek, amelyeket, amelyek általában nem profitábilisok. Aki ide beruház be, az nem számíthat eh, nyereségre. Mennyiben, hogyan látják? Meg tudja majd ezt a dilemmát oldani a Juncker terv. Végezetül pedig egy utolsó észrevétel, arról is beszélt, hogy a Juncker terve vett persze majd a tagállamok valósítják meg. Vegyük Görögország példáját. Az elmúlt években az ESF, az IMF, az LKB e pénzeivel helyesi, helyettesítették a kormányzati beruházásokat Görögországban. Most miért gondolják, hogy a biztosító társaságok mondjuk éppen jó kedvükben Görögországba, a görög infrastruktúrába akarnának beruházni, hogyha az elmúlt években ezt nem tették meg, sőt kivonultak Görögországból. Most miért vállalnák ezt a kockázatot? Mit tudnak erre mondani? Végezetül az utolsó kérdésem pedig a közlekedésre vonatkozik, szintén a fizető útszakaszok kiépítésének kérdésére gondolok. Illetve a növekedés és stabilitási paktum szempontjaira. Hogyha fizetős egy útszakasz, akkor lehet, hogy ez egy olyan fizetős útszakasz lesz, ami nem, amit nem koncesszióba adtak, hanem közpénzből alakították ki, de a megtérülés mondjuk 20-30 éves. Ez pedig egy ellentmondás. Hogyan lehet ezt feloldani? Ugye az egyik megközelítés mondjuk a 2015-ös költségvetés év számait veszi figyelembe, amikor a beruházást végrehajtják, miközben lehet, hogy 20 évre lesz szüksége a beruházó országnak ahhoz, hogy nullára, nullszaldóra hozza ki a beruházást. Hát, hogyha a növekedési stabilitási paktumba számoljuk ezt be, soha nem érjük el a célokat. Köszönöm. Köszönöm szépen, Mászner asszony, köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a három előadónak is. Rövid leszek, mivel nem sokára szavazásra el kell mennem egy másik szakbizottságba, vagyis a válaszokat nem is tudom kivárni. de gondolom, hogy a büró majd tájékoztat a válaszairól, és Henrike is mindenek előtt Büba asszony is természetesen még kérdezni fog. Rövidre fogom. Természetesen fantasztikusan hangzik ez az egész, feltéve, hogyha minden működni is fog párhuzamosan, tehát eh, hogyha a CEF is működni fog, és a Juncker terv is. Természetesen az a helyzet, hogy eh, vigyázó szemeinket erre vetjük, hiszen a közlekedési szektorból elképzelhető, hogy kivesznek pénzeket, és máshová átemelnek. Itt szerintem a PPT, PPP is beletartozik a TNT korridorba, vagyis én nem aggódom annyira. Itt erről azért még sokat kell beszélnünk, nagyon sok áthidaló probléma van, és hogyha itt magán magánberuházókat megtalálják, akkor ez teljesen rendben van. Tulajdonképpen csak két megjegyzésem lenne. Ugye arról is beszélt hogy a 127 milliárdos beruházási tervnél nagyon fontos, hogy jó finanszírozási módszereket találjunk, vagyis a magánbefektetőket is meg kell találnunk. Ugye körülbelül a fele útépítésbe ment, és de hol van ez a pénz most? Regionálisan osztották el ezt? És a második kérdés általánosságban az értelmes projektek, tehát az új beruházási módszerekkel finanszírozható projektek a Juncker tervben az európai többletértékhez hogyan járulnak hozzá. Ugye a CEF-nél is az egyik alapelv ez, egyszerűen azt mondtuk, hogy ne bármit építsünk, hanem nagyon fontos, hogy ez egy értelmes építmény legyen, és az európai piac és az európai fogyasztók érdekeit kell, hogy szolgálja ez és ugyanez érvényes a közlekedési szektorra is. Hm, nem tudom, hogy az európai többletértéknél mit gondol, ez a legfontosabb kérdésem, és mint említettem, sajnos már a válaszra nem tudok várni lenne még egy záró megjegyzésem az earmarkingról, tehát a célokkal való összekapcsolásról beszélt. Ugye Robert Ciller kollega is említett példát erre most megnézzük, hogy az autópályadéja mi történik Németországban, hogyha az Európai Unió kompatibilis szabályozás, akkor valószínűleg senki nem fogja ezt ellenezni, hogy egyfajta tervként Európa számára ezt példaként bemutassák. Tehát így is lehetne pénzeket felhasználni. Nos, tájékoztatásképpen Mahadó úr is elmondott, elmondta, hogy a user pays alapelv az alapvető, de a, a foreigner pays principle az a bizottságtól függ. Őt idéztem. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm ezeket a bemutatókat, prezentációkat a szakértőinktől. Több kérdésem is van. mik azok a konkrét lehetőségek önök szerint, amelyek a, azokhoz az eszközökhöz, finanszírozási eszközökhöz kapcsolódnak, amely a PPP, illetve a, a, az állami segítség. Ez az első. A második kérdésem, hogyan lehet eladósodott helyzetben a Junkeri tervet finanszírozni. A harmadik pedig úgy önök talán már mérhetik a projektek eredményeit, de ezt hogyan lehet mérni, hogyha ez egy nagyméretű projekt? Ö, és már is utalnék egy egy nagyon költséget és felesleges projektet, egy, egy Lioni alagút építés torinoig. Szerintem ez felesleges. Miért felesleges? Tudjuk azt ugyanis, hogy egyszerűen semmilyen fenntar, a fenntartására nincs megfelelő eszköz, és nem is volt értelme megépíteni. Ön mit gondolt erről? Köszönöm, Inez. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést. Kicsit berekedtem. Hát remélem azért, hogy mégis mindent el tudok mondani, amit szeretnék. Köszönöm ezeket az információkat, nagyon érdekesek voltak ezek a prezentációk. Christopher Zen úrhoz lenne először is kérdésem, mégpedig ön is ismeri a azt a rendszert, hogy ugye hogyan lehet itt különböző finanszírozási forrásokat találni, ez ugye az ön kisújában van, de megvizsgálták ezt, hogy a CEFEN kívül van-e más forrás is az európai büdzsében az infrastruktúra beruházási projektek számára, ugyanis itt szükséges az, hogy, hogy a CEF-nél esetleg csökkentsünk, és hogyha máshol nem lehet pénzt találni, hát fel nem használt eszközökre gondolok, akkor van-e egyéb lehetőség a költségvetésben, amelynek segítségével el lehetne kerülni az, hogy 30 milliót levonjanak a CEF-ből? Az akadályokról, a magán beruházás sok előtálló akadályokról beszélt. Bizonyos értelemben ezt értem, más, más szempontból viszont nem Ugye ön is említette az állami támogatások kérdését Európában déli országból érkeztem, és hogyha ön azt mondja nekem, hogy az a cél, hogy az állami támogatásokat rugalmasítsuk, akkor itt nekem égnek áll a hajam ettől, hiszen Dél-Európában ez nem lehetséges de más tagállamokban, ahol esetleg van fölösleg, ott lehet a forrásokat rugalmasítani. Ehhez kérném az önvéleményét, és itt ehm, esetleg más elemeket lehetne rugalmasítani, például a környezetvédelmi kihatásokat de mégiscsak a polgárok nagy része ezt esetleg nem igazán jól fogadja. Aztán itt van két aspektusa is a pénzügyi eszközöknek. A CEFEN belül úgy tűnik, hogy vannak hosszú távú pénzügyi finanszírozási eszközeink, vagyis például a nyugdíjalapokra gondolok, biztosítási társaságokra, melyek esetleg érdeklődnének az ilyenfajta közlekedési projektek iránt. Másrészt a Juncker terv kapcsán arról is szóban, hogy itt rövid távú beruházásokat is vizionálni kell. Már a kínaiakról és az oroszokról is beszélnek. Aztán Bodaveg úrhoz is intéznek néhány szót. Köszönöm szépen az ön prezentációját is nagyon világosan eh, elmagyarázta, hogy itt a lehető legjobb eszköz kell kialakítani. Mi, a kéri, mi az ön elképzelése a CEF-ről? Hogyan lehet ezeket a projekteket előrendíteni? A legérdekesebb gazdasági kihatású projektekre gondolok. És hogyan lehet a Junkeri terveket eh, érezhető eredmények kell összekapcsolni, amelyek valódi érezhető javulást eredményeznek a gazdasági helyzetben. És azt szeretném még tudni öntől, hogy mit gondol arról, hogy a Maastrichti kritériumokat már nem használják, vagy nem úgy használják ebben az esetben, mint ahogy eddig, hogy azok is be tudjanak fektetni, akiknek esetleg erre nem lenne lehetőségük elméletileg. Aztán Megint csak köszönöm szépen a harmadik előadónak is, Szecsi úrnak. Ugye itt a kereszt finanszírozás öntámogatja-e a Bázel 3 és az Insolvencia 2-re gondolok. Arról van szó, ugye, hogy a bankokat ellenőrizni kell, ezek olyan eszközök, amelyeknek vannak pozitív és negatív kihatásai is. Projekt kölcsönök közül többen, több kudarcot vallott, és az a kérdésem, hogy önnek ezek a kapcsolatban milyen gondolatai vannak az irányítással, a governance-el kapcsolatban. Az EIB hogyan akadályozhatja meg ezeket a kudarcokat? Dominik Riké következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is Szeretnék gratulálni a felszólalóinknak ahhoz, hogy ennyire összefüggő, koherens munkát végeztek, annál is inkább, hogy nagyon bekapcsolódik ez az egész jelenlegi helyzet kontextusába. Van egy nagyon fontos kérdés itt, a nem pénzügyi akadályok kérdése. Hiszen ugye itt egy finanszírozási, tisztán finanszírozási vitáról, vitát folytattunk a Junckeri terv kapcsán, de vannak itt nem pénzügyi akadályok, a, ugye a projekt minősége, az egész infrastruktúra fenntartásának, a hosszú távú életciklusának a kérdése, ezek rendkívül fontos témák, és az a benyomásom, hogy ez egy kicsit elveszett ez az aspektus időközben, hiszen nagyon a pénzügyi kérdésekre ö, koncentrálunk. Ezt valahogy be kellene volni, ezt, ezt a kérdéskört is. Nagyon fontos a projektek szempontjából a szabályozás kérdése, ugye állami támogatások, a pályáztatások, stb. stb., de ez, ezek egy projektnek az előre láthatóságát, megjósolhatóságát nagyon megbonyolítják. Ugye bizonyos alapokon belül kell gondolkodni, aztán vannak közérdekű projektek is, vagyis itt nem feltétlenül nyereségre gondolunk, ilyen projektek is vannak, nyereség nélküli projekteket, a magántőke nem, tehát a magántőket nem fogják érdekelni, máshol viszont gazdaságilag megtérülő projektek vannak. Természetesen nagyon fontos az a kérdés a szempontunkból, hogy milyen közérdekű projektekről van itt szó, és milyen finanszírozási források vannak, tehát a közérdek, mint elsődleges szempont, és ami a, a további finanszírozási kérdéseket illeti, megint csak a magánszféra az, amelyik itt megoldást jelenthet és csak remélni tudjuk azt, hogy a Junckeri terv a mechanizmusokat felgyorsítja, nem szeretnénk gyenge kezdést látni. Néhány kérdésem lenne. Ugye említette a jelentésben az újra csoportosítást a projekteknél, ugye pipeline-okban gondolkodnak, vagyis egyfajta a, a projekt előkészítő szakaszról is szó van. A második csoport, ugye egy portfólió összeállítása, Ugye itt egy poolról van szó, a, a, a, beruházási, a beruházók poolját kell összehozni a projektek pooljával. Önök hogyan gondolják a gyakorlatban ezt, és különösen a Junkeri terv kapcsán, és ez hogyan kapcsolódik a pipeline a portfólióhoz, hogyan kapcsolódik össze ez a két terület. A második dolog. Ugye az átcsoportos, vagy újra csoportosításról beszéltek a horizontális part, projektek esetében, és itt például az alternatív projekteknél az üzemanyag az üzemanyag értékesítőket érdekelheti ez, az autógyárosokat, vagy nagyon, nagyon különböző érintett feleket, vagyis itt a beruházásoknál is kell egy pool, nem csak a pipeline-nál és a portfóliónál. Nem tudom, hogy önök erről mit gondolnak. Ez talán a, a megvalósíthatóságot erősen segíteni, hogyha így gondolnák. Aztán az utolsó előtti kérdésem milyen finanszírozási jogszabályokat lehetne itt javasolni? Ugye az inszolvencia kettőt említették a jelentésben, de milyen érdemi javaslatot lehetne tenni a tekintetben, hogy a magán tőkét is jobban be, lehetne, be lehessen volni a beruházásokba. Aztán van még egy javaslat jellegű kérdésem. Mit gondol ön egy hosszú terű európai beruházási projekt címkéről. Megmagyarázom, hogy mire gondolok. A Junckeri terv ugye szintén címkézéssel él, azt mondják, hogy európai alapok által finanszírozható projekt. Ez egy fogalom. Tehát, hogyha a testület úgy dönt, hogy egy projekt megfelel, akkor egyfajta garanciát, finanszírozási garanciát adnak, tehát ráteszik ezt a pecsétet. Ez a Junkeri alap lényege. Ön mit gondol erről a proj európai projekt címkéről az egyszerűsítés kedvéért? Tehát, hogyha európai projekt címkét kap egy projekt, akkor itt nem csak egy speciális pénzügyi garanciát kapna ez a projekt, hanem egy különleges szabályrendszer alá is esne. Vagyis itt egy egyszerűsítésről van szó a szabályok tekintetében és a, ne, tehát nem csak például különböző környezeti, hanem finanszírozási egyszerűsítésről is van szó, tehát hogyha egy ilyen európai státusz kapna egy projekt, akkor ez azt jelenteni, hogy azok a vállalkozások, amelyek részt vesznek ebben, különböző garanciákat kapnának. Tehát itt nem csak pénzügyi garanciáról van szó, hanem jogszabályi környezeti garanciáról is. Nem tudom, hogy ön erről mit gondol. Köszönöm. Danke sehr, jetzt Jens Nielsen. Köszönöm, most pedig Jens Nielsen kap szót. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a kiváló prezentációkat. Természetesen nagyon helyes, hogy lelkesedés övezte a Juncker tervet, A kérdés az, hogy ez mennyire megvalósítható. Néhány felvetésem lenne, ezt már említették többen. Először is fontos valóban a magánberuházókat beterelni, akik hosszú távon szerepet játszhatnának. Nyilvánvalóan őket érdekli a beruházásuk megtérülése is, de nem kockázati befektetőként 20-25%-ra számítanak. A nyugdíjalapok kiváló példa arra, hogy mit lehetne, hol lehetne kereskednünk. És Svédországban például az ilyen alapok 75%-át államkötvényekbe fektetik, ami gyakorlatilag nem kamatozik, vagy nulla hozamú. A kérdés az, hogy ezek a beruházások néhány százalékkal meghaladják-e a megtérülésük az államkötvények hozamait. Ez akkor már érdekes lehet, és akkor ez hosszú távon garantálhatja a nyugdíjalapok megtérülését. Ugyanakkor viszont a nyugdíjalapok is eltérőek. Vannak államiak, vannak magánnyugdíj pénztárak, és vannak kölcsönös biztosító társaságok. Kérdésem tehát, hogy milyen akadályokat látnak a tekintetben, hogy az ilyen kölcsönös biztosítókat is bevonjuk. Ha vannak ilyen akadályok, akkor ezeket hogyan lehet lebontani? Én néhány a szociális, a szociális piacgazdaságot képviselőtől hallottam, hogy lehetnek ilyen akadályok. A második dolog, amit említenék, a következő, ha van egy egykapus rendszer az építési engedélyek beszerzésében, én korábban egy városi tanács munkatársa voltam, ahol a döntések születnek. A kockázata megvan annak, hogyha le akarjuk egyszerűsíteni az eljárásokat, akkor magasabb szintre kerülnek az engedélyezések, ami egy katasztrófa lenne a projektek számára, illetve a demokrácia számára is. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm minden előadónak a bemutatóját. Én biztos vagyok benne, hogy a Juncker terv sikeres lesz, de ezen a fórumon mindig is ugyanazokat a dolgokat ismételgetjük. Jó lehet, alapvetően egyetértünk, és a jelentéseinkben is azt mondjuk, hogy az összes akadályt le kell bontani, amelyek a gazdaságok előtt tornyosulnak, és a gazdaság minden területén lehetővé kell tenni a beruházásokat. Jobbá szeretnénk tenni az állami és magán partnerségeket, és mindannyian tisztában vagyunk a felelősségünkkel, hiszen itt igen komoly dolgok forognak kockán, nevezetesen, hogy a tagállamok nem készek ezeken a területeken lépni, amiről már oly hosszú évek óta vitatkozunk. Azt hiszem, hogy alapvető kérdésekre még nem adtunk választ, nevezetesen, hogy a tagállamok elkötelezettek-e amellett, hogy ezeket a gátakat, ezeket az akadályokat megszüntessék. Ha itt nem kapunk pozitív választ, akkor gyakorlatilag írott malaszt mindaz, amit e témában elmondtunk. A vasúti ágazatot például egy rendezvényen tíz különböző társaság képviselte, és mindegyikük ugyanerről a problémáról számolt be, hogy milyen akadályok vannak a piacon. És nem tudunk előrelépni, ha ezeket nem szüntetjük meg. Rátérve az energia ágazatra. Ott is ugyanezt a üzenetet halljuk, vagy a digitális ágazatban is. Mindenütt ugyanaz a történet bukkan fel, nevezetesen, hogy hogyan lehet lebontani ezeket az akadályokat. Számos jelentésünkben már rámutattunk ezekre az akadályokra, és ezeket nem tudjuk megoldani, ha nincsen politikai akarat mögötte. Tehát a kérdésem ez, hogy önök szerint van-e a tagállamok részéről ilyen politikai akarat? És akkor még nem is beszéltünk a harmadik vasúti csomagról, még az is kérdéses, hogy egyáltalán megszületik-e, ami Ebben a beruházásokat kellene, hogy elősegítsék, leegyszerűsítve a terepet a beruházók, befektetők számára. Tehát mindig vannak ilyen gőzös elképzelések az állami támogatások keretében is, de a valóság sajnos ezektől, az elképzelésektől merőben eltér. Úgyhogy fel kell tennünk magunknak a kérdést, még egyszer, tehát, hogy a tagállamok készek-e lebontani ezeket az akadályokat. Hiszen itt vannak kiváló projektek, ezeket már az elkövetkezendő tíz évre felvázoltuk, de 2014-ben egyik sem valósult ezek közül meg. Már ezeknek úton kéne lenniük. Ha megvizsgáljuk a projektek megtérülését, akkor ez visszatartja a tagállamokat. Hogyan lehet tehát valamilyen szisztematikus módon ezeket az akadályokat elhárítani, hogy beruházásokat generáljunk, lehetőséget teremtsünk? Önök kiváló munkát végeztek, efelől semmi kétség. És tudom, hogy nem volt könnyű dolguk, számos nehéz területet megvizsgáltak, ajánlásokat dolgoztak ki, és napról napra, jelentésről jelentésre ugyan ezeket a dolgokat javasoltuk mi is. Szüntessük meg az akadályokat, hiszen ezek gátolják alapvetően a beruházásokat. Ezektől meg kell szabadulni, és ehhez egy általános politikai akaratra, elkötelezettségre van szükség a tagállamok részéről, mert egyébként az egész SZEF, az EIB részvétele vagy a Juncker terv sikere megkérdőjeleződik. Zsorsba, köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani az uraknak, kiváló munkát végeztek. A kérdésem nagyon hasonló, mint Bilbao asszonyé. Azon gondolkodtam, hogy milyen új projektek jöhetnek szóba, amelyek átláthatók, új infrastruktúra, akár a TNT keretében. Ez egy nagyon érdekes szempont, de Christopherson úr említette a karbantartási munkálatok szükségességét a meglévő létesítmények kapcsán néhány problémát is említ a jelentésben, az új technológiákat, az ezek kínálta lehetőségeket, az ekkolt, az elektromos járműveket, stb. Bilbao asszony említette a az európai vasúti piacot, a jelentésben megjelenik a Cezár az egységes európai égbolt kérdése is. Tehát itt én osztom a kolléganő véleményét. Ezek mind olyan problémás területek, amelyekről már legalább tíz éve dolgozunk és dühösködünk, és próbálunk együttműködni a tagállamokkal. És szerintem itt húzódik meg a probléma gyökere a bizalommal kapcsolatos kérdésben. Én nem tudom, hogy a jelenlegi konstellációban hogyan tudjuk meggyőzni a beruházókat, hogy ezeken a területeken beruházzanak, miközben ismerik az előzményeket, az érdekkülönbözőségeket, a véleménykülönbözőségeket. Úgyhogy a kérdésem az, hogy önök miből merítik az optimizmusokat, hogy ezekben a problémákban, amelyekre rávilag, rávilágítanak, ezeket hogyan lehet finanszírozni hosszabb távon. Tehát mi alapozza meg az optimizmusokat, miközben eh, tíz évet elvesztegettünk. Köszönöm szépen. Én vagyok az utolsó hozzászóló, és igyekszem a sok kérdésre válaszolni. A Juncker terv három célt tűz ki, ebből önök is említettek, a munkahelyteremtést, az Európa egységességet, illetve a klíma célokat. Itt most arról van szó, hogy hogyan teremtünk forrásokat e, emellé a három cél mellé. Itt egyesek pessimistán látják a dolgot. Európát mi szeretnénk összép hozni. A vasúti eh, hálózatban eh, vannak eh, hiányosságok és vannak korlátok, de ez már 20 éve ez van. Történtek beruházások, de egy lépéssel sem jutottunk előbbre. Most további pénzt szeretnénk, akkor még nagyobb projektek kapnak prioritást, de a kisebbek megint háttérbe szorulnak. Például a jövőbeni kulturális főváros tekintetében is leállítottak beruházásokat. Itt 50 kilométerről van szó, ez hiányzik hogyan garantálnák, hogy ez lenne az első projekt, mert ez összehozza Európát, munkahelyeket teremt, és a vasúti közlekedés is a klímaváltozás problémáján segíthet. Tehát ezt szeretném tudni. Kiválós listá, kiváló listát 27 milliárdos listát állított össze, és ebből 16 milliárd a közútra, autópályákra vonatkozik. Ezzel hogyan akarják megakadályozni a klímaváltozást? Most vegyük komolyan, a közúti közlekedés nem akadályozza meg a klímaváltozást és ez lenne a lényeg. A német szövetségi kormánynak is le kéne állítani az ilyen új projekteket. A német közlekedési miniszter is azt mondta, hogy 7,7 milliárd euróra lenne szükség évente az infrastruktúra fenntartására. Párizsban egy közel múltbeli rendezvényen is akik a közúti tá- közlekedést támogatják, ők is ezt hangsúlyozták. Nem az, hogy új projektekre van szükség, hanem hogy a karbantartást kell finanszírozni. Tehát nekünk is ki kellene mondanunk, hogy ne legyenek új projektek, hanem hogyan tudjuk fenntartani a hidakat Leverkusennél, vagy kiváló példákat lehetne említeni. Hogyan lehet ezt megvalósítani? Végezetül pedig a kolléga is említette, hogy 60-70 vagy 8 km, 80 kilométer hosszú alagutat építsünk. Ez hány munkahelyet teremt? Mennyiben járulna ez hozzá az elkövetkezendő 10-15 évben a klímaváltozás megakadályozásához? Semennyiben. Milyen lehetőségeket lát arra, hogy ezekre nemet mondjunk, mert a három célnak nem felelnek meg, viszont vannak alternatívák is kérdezzenek meg minket. 100 vagy 120-at rögtön lehet mondani, de nem 120 milliárdos projekteket, új projekteket indítani olyan területeken, amik a célokat nem értik el. Tehát ezekről szeretnék hallani. Erről már ma is vitatkoztunk, tegnap is, tegnap előtt is, és azt hiszem, hogy még további viták várhatók, tehát mind a hárman most megkapják ismét a szót. Köszönöm szépen. Talán azzal kellene kezdenem, hogy azt mondjam, hogy mi hárman, persze, nem tudom senkire semmit sem kényszeríteni. Ez nem, ez nem képezi a mandátumunk részét, csupán problémákat határozhatnunk meg, amelyeket meg kell oldani, hogyha tényleg megfelelően akarják végrehajtani a projekteket. Ám a problémák megoldását ról a döntést az Európai Parlamentnek, a bizottságnak és a tagállamoknak kell meghozniuk. De nem vagyok pessimista, hogyha a közös piac, az egységes belső piac stratégiáját nézzük meg, azt látjuk, hogy több száz, több ezer akadályt kellett felszámolni a közös piac létrehozásának érdekében. Akár csak 85-tel összehasonlítva, és sokkal-sokkal liberálisabb a gazdasági rendszerünk. De vannak akadályok, amelyek nyakas akadályok. Azon nem nyakas, hanem nemzeti akadályok, eh, ahol az uniónak nincsen semmilyen hatásköre hogy fellépjem. De vannak olyan hatáskörök, amelyek nem tagállami hatáskörbe tartoznak, hanem uniós hatáskörbe, mondjuk az állami segélynyújtás, vagy a verseny kérdése, vagy a normák, a standardok kérdése. Nagyon sok olyan terület van tehát, ahol az unió rendelkezik már hatáskörrel és illetékességgel is, igenis saját Eh, erőfeszítéssel számolhatná fel ezeket az akadályokat. Hogyha a tagállamok meg akarják akadályozni, hogy az Unió fellépjen, akkor a sajnálatos, de ezt el kell fogadni. De az Unió ugyanakkor saját házatáján igenis öprögethet. Például az elnök beszélt arról, hogy az infrastruktúrális rendszerből milyen eh, szakaszok hiányoznak. Például, amikor Elzászból Németországba megyek, akkor a francia autópályarendszer és a német autópályarendszer összeköttetése hiányzik 50 kilométernyi. Csak egyetlen autópálya kapcsolja össze Németországot Franciaországgal. Hát fura, nem? Vagy hogyha összevettem mondjuk, hogy Belgiumot és Hollandiát hány autópálya köti össze, vagy Hollandiát Németországgal. Persze, ez tagállami hatáskör. De vannak olyan területek, még egyszer mondom, ahol a uniónak van hatásköre, és itt sok akadályt már felszámoltunk, de sok akadály még felszámol landó és felszámol ható. Második észrevételem. Miért tegyenek pénzt a biztosító társaságok és a, a nyugdíj biztosítók az infrastruktúrába? Hát már most is megteszik. Tudok olyan nagy nyugdíjbiztosítókat, akik mondjuk a fizetős francia rendszer 20-25%-ának tulajdonosai. Rengeteg nyugdíj, vagy biztos nyugdíjbiztosító, vagy biztosító társaság, kikötők, vagy terminálok tulajdonosa. Vagy vegyük a Chichas Pension Fundot kan- Kanadából, ő egy sor Egyesült Királyságban lévő légikikötőt vagy dániai repülőtereknek tulajdonosai. A régi időkben a nyugdíjalapok például mondjuk erdőket vettek. Ma meg már nem annyira ezt teszik. De mindig keresik a beruházás, a befektetési lehetőségeket a megfelelő hozamot keresve. És úgy a nyugdíj alapok payback rendszere általában megfelel egy hosszú távú infrastruktúrális beruházás eh, megtérülési idejének. 25-30 éves lehet ez. És mondjuk a, a nyugdíj biztosítást kötőknek azt ígérik, hogy mondjuk 4 os kamatot fizetnek, de gondoljanak, hogy német állampapír 0%-on áll, vagy a, akár mínusz százalékon, vagy a dán állampapír is. Tehát még az egy százalékot se tudja kigazdálkodni, vagy fél százalékot se, tehát igenis érdekeltek a nyugdíjbiztosítók. Egy csomó nyugdíjbiztosító komoly nehézségbe került, mert nem tudják tartani az ígéreteiket a befektetőknek, a nyugdíj előtakarékoskodóknak tett ígéreteiket. Ugyanakkor a nyugdíj alap felügyelő testülete, vagy egy biztosító felügyelő testülete nem tehet gazdaságilag felelőtlen lépéseket. Még akkor is, hogyha részben a köz kéz tulajdonos, a tulajdonosa, jogilag kötelez, jogil kötelezettség vonatkozik rájuk, és bizony akár büntetőeljárást indíthatnak ellenük. Súlyos pénz, pénzbírságokkal, börtönbüntetéssel számolhatnak. Nem hivatkozhatnak arra, hogy az állam azt kéri, a kincstár azt kéri tőlünk, hiába tulajdonos, nagyon komolyak a szabályok. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy a befektetők érdekét képviselik, és éppen ezért nagyon is a megfelelő öm, projektek, a rételt, a rating cégek által, a minősítettő cégek által minősített projektek érdeklik őket, és mondjuk az EIB is sokkal inkább uh, aktív, ez egy nagy előrelépés 8-10 évvel ezelőtthöz képest az egyes projektek rételésében, minősítésében, ezzel megnyitva az utat a magánberuházók előtt. Persze vannak olyan beruházók, akik uh, teljesen rá vannak gyógyulva a hozamokra, csak erre koncentrálnak, de más beruházók tényleg a projekt minőségét veszik figyelembe. Ez 5-6, esetleg 7 százalékos megtérülést veszik figyelembe, de ez nem rossz. Hiszen máskülönben az alternatív az, hogy a projekt egyáltalán nem, nem jön létre. Sok tagállamban, hogyha nem tudjuk megnyerni a magánberuházókat, akkor a projekt nem jön létre. Hát persze, mindenki szabadon dönthet erről de világossá kell tenni, hogy mindez ezzel járhat. Azt is kérdezték, hogy mennyi pénzzel terheli ez az EU költségvetést. Hát ez nem nagyon sok pénz. Aztán van a 15-szörös szorzó, nem tudom megválaszolni a kérdést, hogy ez reális-e vagy sem. Lehetnek profitábilis projektek, de lesznek olyanok, ahol a magánberuházók azt mondja, köszönjük szépen, ide nem ruházunk be. mondjuk a hamburgi opera, operába, vagy a berlini e, repülőtérbe, vagy pedig a Stuttgart 180 föld alatti pályaudvarra. Hát jól tájékozott, mondja az elnök, hát igen, azért elolvasom a német lapokat is. A projektek púlozása, egy csoportba összekapcsolása nagyon reális. Mondjuk Finnország és Észtország például LNG terminált akarnak építeni közösen valamelyik országban, és a másik országban egy csővezeték vezetnem. Hát ez a pooling of projekt, ez az, amikor közös erőfeszítéssel hajtanak végre egy projektet. Vagy hogyha most a Felmasszun fölött egy új hidat építünk, az a Féman Belt volt már, bocsánatot kérek, én a Féman Szuntról beszélek most. Tehát Fément köszököse Kalszulszattal. Akkor egy olyan hídra lesz szükség, amin az autók és a vonat is át tud menni. És itt az autóforgalom díj bevételének részét a vasútforgalom létrehozására kell fordítani. Tényleg az a kérdés, hogy a kereszt finanszírozással meddig mehetünk el, vagy a kereszt, kereszt támogatások rendszerével. Külföldi beruházók. Azt hiszem, hogy a norvég olaj alappal is felvesszük a kapcsolatot. Nem korlátozzák, hogy csak az EU-n belül hajthatjuk-e fel a pénzt. Megnézzük a piacot, és hogyha igény van rám, akkor persze majd a döntéshozók döntenek, hogy mondjuk a norvég olaj alap pénzeit felhasználják-e vagy sem. De ez a lehetőség legalábbis nyitva áll előttünk. válaszomat rövidre zárom, és csak annyit akarok még mondani, hogy minden kérdésükre nem tudunk választ adni. Még mindig a figyelünk a felvetésekre, próbáljuk a tapasztalatokat összegyűjteni, figyelünk arra is, amit önök mondanak. És ez kihat majd arra is, hogy hogyan alakítjuk ki a munkánkat. Egyéb iránt én nem cenzúráról beszéltem. A svéd rendszer, én félig svéd vagyok, de rám nincsen valami nagy hatással a svéd rendszer, ezt el kell mondanom. Lehet ez egy más kérdés most. Köszönjük szépen. Good boldvi. 2030-ig 600 milliárdra van szükség, és a következő 7 évre 26 milliárdunk van, tehát más megoldásra van szükség. A CEF és a TNT rendeletek világos prioritásokat határoznak meg, európai hozzáadott érték, határokon átnyúló projekt, tehát 26 milliót azokra a projektekre kell majd koncentrálni, amelyeket más finanszírozási forrásokból nem lehet elérni. Ez lesz az egyik fő feladat, amelyet a DG Move, a és az egyes országok közösen kidolgozott munkaterveiben kialakítanak. Az ezen felül mobilizálható tőke, ezért nagyon fontos, hisz az Erostatnál figyelembe kell majd, hogy vegyék ezt, hogy ne csak egy eh, építési költségeket tervezenek be, hanem a fenntartási, működtetési költségeket is. Valamint a segélyezés tekintetében egyszerűbb szabályokra van szükség, amely könnyebben lehetővé teszik a támogatások nyújtását. Aztán a Maastrichti kritériumokról. Az FC esetében magától értetődő, hogy az FC, tehát a Juncker beruházási tervben zajló intézkedések nem kerülnek a Maastrichti kritériumokba beszámítására. És kérdezem, hogy miért nem teszünk különbséget a konzumtív és az investív kiadások között az, tehát a fogyasztási, illetve a gazdaság funkcionalitása és működése szempontjából fontos beruházások között. Miért nem teszünk különbséget? Első anyagunkban világosra tettük, hogy a felhasználói finanszírozás egy olyan elem, amelyet más elemekkel kell kombinálni. A felhasználók általi finanszírozást elsősorban az út beruházásokban lehet elképzelni, ugye útdíjakat fizetnek is, ez lesz a revenue, a hozama a beruházóknak. Az inland víz, a belvízi um, hajóutak területén ez viszonylag kizárt, és a vasúti infrastruktúra területén is egy-két területen elképzelhető, mondjuk a repülőtéri összekötetésekben. Ezért tehát a CEF, a Connective Europe facilitás eszközeinek 70-80%-át éppen a vasúti forgalomra irányozzuk elő, és a maradék 30%-ot pedig a további instrumentumokkal lehet felhasználni. Még egy valamit el szeretnék mondani. Természetesen az eszközök sokszínűségének fényében méretre szabott projektekre lesz szükség, meg kell vizsgálni, hogy melyek a feltételek, melyek az igények az egyes tagállamban. Végezetül a széndiokszid lábnyomról. Persze, de hát a SZEF projektek mindegyikében figyelembe vesszük a carbon footprintet, ez volt a vizsgálati fel a megbízatásunk egyik része is akkor, amikor a CEF egy projektjét, egy ilyen, most kapaszkodjanak meg magyarul mondom, egy ilyen pipeline-ba irányítjuk bele, akkor a carbon footprintet, a széndiokszid lábnyomot is meg kell vizsgálnunk. Természetesen a tagállamokkal kötött megállapodásban ezt figyelembe kell venni. Jelzem egyébként, minden közlekedési prognózist meghaladott a valóság. Tehát, hogyha nem keresünk megoldást, akkor egy katasztrófa hárul szakad ránk. Éppen ezért az egyes főigazgatóságok nem versengenek egymással, hanem közös erőfeszítéssel kell megtalálniuk a probléma megoldását. Aztán még valami a munkahelyekről. Két szint van, ezek a konkrét munkahelyek a projekten belül, a másik pedig a gazdasági színhelyek vagy helyszínek működése, funkcionalitása, a gazdasági szereplők által ter- létrehozott munkahelyek kérdése. Nem arról van tehát szó, hogy azt mondjuk, hogy három évre most munkahelyeket hozunk létre, ez is megtörténik persze, de voltak éppen egy olyan munkakörnyezetet akarunk létrehozni, mely hosszú távon biztosítja a munkahelyek működését. Köszönöm szépen, Szeki úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Értem én, hogy már lejárt az időnk. Az önök által felvetett kérdéseket lejegyeztük, kollégáim és én, illetve megválaszolták ezeket kollégáim, tehát ezekre nem kell ismét visszatérnem, hanem egy-két általános kérdésre szeretnék nagyon röviden reményem szerint válaszolni. Egyrészt a Fandekamp úr a PPP-kre vonatkozó kérdésére. Nos, ezzel kapcsolatban más véleményem vagyok, mint Fandekamp képviselő. Vannak, vannak nagyon jó tapasztalatok a PPP területén, az elmúlt években és régebről is. És mindenképpen igyekszünk a végső jelentésünkben a PPP-k működését bizonyítékokkal alátámasztani. Hiszen a magánágazat működésem a közbeszerzés hatékonyságát eh, is elősegíti. Segíti azt, hogy életciklus megközelítést alkalmazanak, és hogy felgyorsuljon maga a, közlek, a közbeszerzési eljárás. Ezt kihangsúlyozunk majd a jelentésükben. Aztán az infrastruktúra finanszírozás kapcsán a piaci tévedések példáját tudjuk illusztrálni mondjuk a tanításban, az egyetemi tanításban rendelkezésre állnak a pénzügyi források, vannak információk, és mégis rossz következtetésekre jutunk ezekből. Rossz helyre építjük a vasútvonalat, rossz autópályát építünk ki. A jó szakpolitikának tehát az a feladata, hogy közvetlenül interveniáljon, ez a CEF feladata, a Connective Europe facilitás feladata, vagy a kormányzati infrastruktúra feladata. Feladata tehát az, hogy a piacok által elkövetett tévedéseket korrigálják. Egy nagyon szép példát idéztek nem olyan régen. Arra, hogy milyen pozitív és negatív kihatásai vannak ennek a környezetre. Ugye itt a vasút esetében ezeket a tényezőket általában nem veszik figyelembe, hiszen az állam fizet, úgyhogy nekik nem kell ezzel számolniuk. Vagyis, hogyha politika a magánszektorba is be akar lépni, akkor nagyon fontos, hogy megfelelő piaci viszonyokat teremtsünk, és ne kezeljük úgy a pénzügyi eszközöket, mint hogyha a régi helyzet lenne, hiszen most megváltoztak a viszonyok. Itt tulajdonképpen a jó kezdeményezésekről van szó, és ezt Zile úr vetette föl. A svájci modellt említhetném, ott nagyon világos ösztönző, illetve ellen ösztönző intézkedéseket tesznek, és így terelik a megfelelő szakpolitikai irányba a viszonyokat, illetve az ő általuk megfelelőnek érzett irányba. A keresztfinanszírozás kérdése, hogyha ezt megfelelően alkalmazzák a gyakorlatban, akkor itt csomagként kell kezelni ezeket a projekteket. A keresztfinanszírozás segítségével meg lehet találni azokat a megoldásokat, amelyek a megfelelő egyensúlyt megteremtik, vagyis nem csak a piaci erőkre bíznak mindent. Aztán, ami az inszolvencia kettő rendelete, stb. stb. stb érinti. Ezek nagyon fontos szabályok, és azért vezették be őket, hogy a megfelelő kockázatkezelést garantálni lehessen, és hallgatólagosan ezen kívül még megint csak az volt a cél, hogy a közszektor finanszírozzák, és abba az irányba csatornázzanak így, és utána pedig a közszektor a, az egy, a különböző magánszektori projekteket is finanszírozhatja. Itt magasabb a kockázat nyilván a magánszektorban, hogyha továbbra is az államig terjed ez a terelés, és ott ér véget, és utána az állam finanszíroznos, ez nem igazán jó út, ez egy zsákutca. Vagyis a, ugye az, az inszolvencia kettőt és ezekre a viszonyokra szabták. Nagyon fontos, hogy végig gondoljuk az új keretet, egy, egy új keretet kell létrehozni, amely sokkal inkább megfelel a mi viszonyainknak a jelenlegi korunkban. Köszönöm szépen. Ezzel a napi rendi pontot ezzel lezárom. Köszönöm a három előadónak ezt a kiváló eszmecserét Az egyéb napi rendi pontra térünk rá, úgy látom, hogy ott nincs semmi, akkor már csak az, más, az marad hátra, hogy március 16-án 15 órakor találkozunk legközelebb, viszlát, csüssz.